Ladies and gentlemen, Hölgyeim és uraim, dear friends, kedves barátok, Vice President Draghi, alelnök úr és jó magam, fogjuk elkezdeni a következő ülésszakát interparlamentáris ülésszakunk részeként kettő perces felszólalások fognak következni, de előtte lesz egy bevezető beszéd Oli Rén biztos úrtól. Üdvözlöm ismét az Európai Parlamentben. Köszönjük, hogy velünk van. The speech of Oli Rehn. We have two minute speeches, four or five speeches ezt követően négy-öt felszólaló fog szót kapni a nemzeti parlamentek részéről, majd őket követi egy európai parlamenti felszólalás, és ebben a ciklusban fogunk előre haladni. Vice President Olli Rehn, responsible for economic and... Olli Rehn a gazdasági pénzügyi ügyekért felelős, ő az Európai Unió pénzügyminisztere, ha tetszik megadom a szót. Thank you, thank you, Chair. Köszönöm szépen. Ott már köszönöm, elnök úr, köszönöm képviselők. Üdvözlöm az Európai Parlament és a tagállami parlamentek képviselőit. Először is hagyd mondjak köszönetet a meghívásért, hogy részt vehetek ezen az Európai Parlamenti héten és az interparlamentális konferencián, amelynek a tárgya az Európai Unió gazdasági kormányzása, amint azt a eh, pénzügyi eh, fiscal compact, pénzügyi megállapodás szabályozza. Ez az ülés lehetőséget ad számunkra az eszmecserére, mind a gazdasági, mind a pénzügyi politikával kapcsolatban, és beszélhetünk az Európai Uniós szintű politika csinálás legitimitási kérdéseiről. Hogy beszéljek először is a eh, pénzügyi politikáról, fiskális politikáról, amely tulajdonképpen az eredeti napirend szerint a mai viták lényegi kérdése. Aztán majd áttérnék a gazdasági helyzetre is, illetve arra is, hogy mennyire sikerült az eurozóna országaiban előre haladnunk a kitűzött útonalon. Nos, a válság gyökerei e, egyrészt makroekonomiai egyensúlyi hiányok, másrészt fiskális egyensúlyi hiányok e, eredményeként alakultak ki. A fiskális következményeket nyilván kemény kézzel kellett kezelni, annak érdekében, hogy egy rosszabb forgatókönyvet elkerüljünk, és hogy bizalmat építsünk. Az Európai Unión belül egyeztetett első európai gazdasági kilábalási tervet követően, ami 2008-2009-ben valósult meg. Az EU-nak új fába kellett vágnia a fejszéjét, hogy fenntartsa az állami finanszírozás fent, fenntarthatóságát. Itt három arab alapelvre alapoztunk. Egyrészt a differenciáláson, nevezetesen a fiskális pénzügyi kihívások a tagállamok között más-más ütemben, más-más módon méretben jelentkeztek. Voltak olyan tagállamok, amelyeknek nagyobb mozgástere volt, itt kevésbé volt szükség agresszív lépésekre, viszont voltak országok, ahol nem volt túlságosan sok mozgástér, itt gyorsan kellett lépni. A második eh, elv az az volt, hogy figyelembe kell venni a növekedési eh, indikátorokat, azokat az intézkedéseket, amelyek a növekedést eh, támogatják, és ezeket az intézkedéseket kell elsősorban használni. A kihívások mérete, nagysága persze nehézítette az intézkedések végrehajtását, Mindenesetre az biztos, hogyha a tagállami e, e, államháztartásokat nem konszolidáljuk, akkor sokkal nagyobb baj lett volna. E, harmadrészt pedig a pénzügyi konszolidáció erőfeszítéseit meg kell támogatni strukturális reformokkal, hogy a növekedés kilátásai közép és hosszú távon jobbak legyenek, illetve hogy a konszolidáció hosszú távon is eredményeket hozzon. Ma nyilván fontos, hogy ne üljünk meg a babérjainkon, ugyanakkor el kell ismernünk, hogy összességében az Európai Unió pénzügyi eh, eh, helyzete, a nagy kép legalábbis eh, kezd fenntarthatóvá válni. az elmúlt években komoly erőfeszítéseket tettünk, és ezek most gyümölcsözőre fordultak. Két megjegyzésem lenne ezek kapcsolatban. A 2014-es az adósodottság Európai Uniós átlagban 3% alá fog esni várhatóan itt nem, ez tulajdonképpen nem csak előrejelzés, hanem költségvetés tervezetekből kalkulálható adat. Ugye a tagállamok költségvetési tervezeteket készítenek, amelyek meglehetősen konkrét politikai döntéseken alapulnak a, tagállami kormányok és parlamentek részéről. A második tény pedig az, hogy az államadóság szintje várhatóan stabilizálódni fog ebben az évben. A GDP 90%-a szintjén. A válság elején ez Európában 60% körül volt, a válság idején ez megnőtt 30%-kal 90%-os szintre, de a növekedés megállt, és jó hír, hogy a stabilizációt már meg tudjuk figyelni az államháztartások helyzete tekintetében. A pénzügyi kockázatokat csökkenteni tudtuk, és a konszolidáció üteme megfelelő a tavaszi és a nyári eh, döntések azt mutatják, hogy akkor a bizottság a eh, bizottság a tanács bizonyos határidőket eh, meghosszabbított. Figyelembe véve egyes tagállamok nem különösebben egy jó gazdasági helyzetét, Spanyolországot, Portugáliát tudom említeni, Franciaország pedig elkötelezte magát Hollandiával együtt, és néhány több tagállammal, néhány további tagállammal együtt a strukturális reformok mellett. Az összkép azonban elég nagy különbségeket rejt a tagállamok között, és még mindig vannak olyan országok, ahol a pénzügyi egyensúly hiánya miatt továbbra is eh, komoly feladatok állnak előttünk. Kedves barátaim, ami a gazdasági helyzetet illeti összességében Európában, hogy mondjak néhány eh, vitára érdemes eh, dolgot, felvetést először is Görögországgal kapcsolatban, hiszen görög elnökség alatt ülésezünk. Az Európai Bizottság látogatót, látogatást tett két évvel ezelőtt Aténban a görög kormánynál, a görög soros elnökség kezdetén. Akkor bátorító gazdasági híreket kaptunk, amelyek egybeestek a gyönyörű kék napsütéses égboltal, ami éppen a tém fölött eh, örvendeztetett meg bennünket. Az eurozóna bizonyos mutatói eh, hosszú távú átlagokat eh, értek el ismét. 2011. júliusa óta nem látott értékeket látunk, de a fogyasztói bizalom is javult a kockázatoknak kitett országokban is. A kiskereskedelmi forgalom növekedése is pozitív képet mutatott, és egyfajta stabilizációt látunk itt is. A legutóbbi felmérés, ami a beszerzési vezetők bizalmi indexét illeti, itt is tavalyi év utolsó negyedévében Európában pozitív eredményeket látunk. Érdemes megjegyezni, hogy a pozitív hírek nem csak Németországból jönnek, ahol ugye nem hír, egy jó hír van. Ezen kívül pozitív hírek érkeznek azokból az országból, is, amelyek a programok, benef- a programok kedvezményezetjei voltak, vagy még most is azok, ilyen például Spanyolország, a spanyol banki ágazat jelentős fejlődésen ment át, és fenntartható kilábalási tendenciákat látunk. Az országban a gazdasági hangulat most először tért vissza arra a szintre, amelyet 2007-ben láttunk. Írország körülbelül két hete tért vissza a piacokra a 10 éves benchmark kötvényeivel. Ez az első alkalom a piaci kilépésre azóta, hogy a program megkezdődött. Nagyon sok minden változott Írországban három év alatt tehát a zöld hajtások egyértelműen láthatóak. A helyzet azonban továbbra is törékeny, például a banki ágazatban is, ahogyan azt a banki hitelezési adatok mutatják. Az európai gazdaság továbbra is jelentős strukturális módosításokat kell, hogy lebonyolítson. Világos, hogy sok európai országban az európai polgárok számára továbbra is nehéz az élet, a munkanélküliség továbbra is elviselhetetlenül magas sok országban. Folyamatos erőfeszítésekre van azért szükség annak érdekében, hogy a fenntartható növekedés megvalósuljon, lendületet vegyen a magán és az állami beruházás illetve foglalkoztatás ütemesen növekedésnek induljon. Fontos, hogy ezek az intézkedések viszonylag rövid idő alatt eredményeket hozzanak, és látjuk is, hogy például Lettországban ez működött. Kb. 10 napja látogattam oda, az Eurozóna 18 tagjaként üdvözölhetük észt, Lettországot. Az EU IMF program segítségével az ország az Európai Unió egyik leggyorsabb ütemben fejlődő országává vált. Úgyhogy a Jós Kasszandráknak nem lett igaza. Az Európai Unió válság kezelő intézkedései működnek fontos, hogy a szolidaritás eszközével biztosítják a szoliditást, biztosítsuk a szoliditást, tehát az európai gazdaság egészének eh, kellő masszivitását. Fontos, hogy a felhamozott egyensúlyi hiányokat eh, megoldjuk, és fenntartható alapokra helyezzük az Európai Unió összes eh, gazdaságát. Elnök úr! a folyamatban lévő gazdasági kilábalás eh, során rendkívül fontos, hogy a gazdasági reformok lendületét és irányát megtartsuk eh, a munkahelyteremtés, a reform szempontjából és elsősorban a jövő nemzedékek szempontjából. A bizalom kezd visszatérni, ez azonban nem jelenti azt, hogy megengedhetnénk magunknak, hogy eh, ellustuljunk és a reform lendülete csökkenjen E helyett gazdaságaink reformját, e, társadalmaink reformját e, tovább kell vinni olyan módon, hogy új munkahelyeket teremtsünk, és az felmerülő új jövőbeni kihívásokra is választ tudjunk adni. Ez lesz majd Európa számára a legfontosabb próbatétel. Köszönöm szépen, ezzel lezárnám felszólalásomat, és várom a kérdéseiket. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm a bevezetőjét. Azonnal meg is kezdjük a vitát, és elsőként Papatimolus Dimitrios úrnak adom meg a szót Görögországból, aki az Európai Ügyek Bizottságától érkezett. Köszönöm szépen! Görögországról is beszélt, néhány adatot már hallhattunk, hallhattunk arról, hogy pozitív volt a fejlődés. Én gazdasági szociális vérfürdőről beszélnék, amely főként a görögöket érinti, a görög kormányt, a görög kormányi a felelősség ezért az óriási hiányért, a korrupcióért, 24%-os a recesszió, 40%-os volt a munkanélküliség, most 28%-os a munkanélküliség. Óriási humanitárius krízissel kell szembenéznünk még az egészséges vállalatok sem kapnak hozzáférést a banki likviditáshoz. Szó volt már itt arról, hogy Trojkában nem volt demokratikus a trojka működé, nem volt a trojka működése demokratikus. Az egész eurózónában nőtt az államadóság 19%-ra. európai konferenciára van szükség, amely csak is az adóssággal foglalkozni. Nem csak a bankokra kell egy európai választ adni, hanem az egész problémáról is. Soha nem beszélünk a kohézióról, pedig a Lisszaboni szerződés értelmében erről is beszélni kellene, hiszen itt arról van szó, hogy az Európai Uniónak a regionális szociális kohéziót is figyelembe kell men- vennie. Erről azonban semmit nem mondott az Európai Bizottság. Egy olyan kohéziós politikára van szüksége, amely visszaszorítja a nagy különbségeket, de hogyan lehet ezt elérni, hogyha a tanács és a bizottság egy olyan költségvetést hoz létre, amely az európai, európai GDP csak 1%-át teszi ki. Ön a Jós Kassandrákról beszélt, ez a görög mitológiából származik. Ezzel kapcsolatban csak következőt mondanám. Az európai gazdaság sokkal rosszabbal rosszabbul teljesít az amerikai, és a krízis pedig az amerikai Egyesült Államokban kezdődött. Köszönöm, elnök úr. Our next speaker. A következő hozzászólunk. Egyesült Királyságból érkezett a Lordok házából. Tisztelt elnök úr, először is szeretnék Rén úrnak köszönetet mondani, hogy az igazi gazdaság és monetáris unióról szóló feltételeket közjadta októberben. Kérdésem lennénk hozzá, hogyha a bankunió központi jellegű, akkor az egységes felszámolású mechanizmus vagy a garancia rendszer kevésbé az, az nem központi, ami pedig az egyszerű bank felszámolási mechanizmust e- illeti, van megfelelő finanszírozása mögött, ha problémák merülnének föl, illetve gond-e az, hogy 200 szervezettel vagy emberrel kell egyeztetni, hogy egy bankot szanáljunk. Milyen hatásai lesz ennek arra tíz országra nézve, akik az eurozónát, euróövezeten kívül esnek, vagy ott van az Egyesült Királyság, amely szintén kívül esik, de nem szeretne csatlakozni még egy ideig legalábbis az euróövezethez. Ön szerint mikor lesz vége a válságnak? Honnan fogjuk ezt tudni? Uh-huh. Honnan tudjuk azt, hogy visszatérhetünk, vagy visszatérnek a dolgok a normális kerékvágásba? Honnan tudjuk, hogy eltelt már, elmúlt már az elmúlt hat évet súlyos bitóválság? Köszönöm. Mr. Schutt is rapporteur úr a holland parlamentből érkezett, az európai szemeszter jelentéstevője. Mr. Schott. Schutt úr. Rájó. Oh, yes. madame, excuse me. Yes. Elnézést, Schutt asszony. Chair, um, I speak to you as rapporteur for the European semester. Elnök úr, a holland képviselőház jelentéstevőjeként szólok önhöz. Szeretnék először köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, amiért megszervezte ezt az interparlamentális konferenciát. E, örülök, hogy lehetőségem van arra, hogy e, eszmét cseréljek e, partnereimmel, Nyilván a parlament többsége a gazdaság és a e, pénzügyi politikák koordinálását támogatja, hogy ezzel segítsék az európai gazdaságok virágzását. Az Európai Uniós tagállamok politikái szempontjából ez a folyamat nem csak az európai szemesztert szolgálja, e, a koordináció nem kizárólag a nehéz helyzetben lévő országok számára fontos, hiszen exportpiacként valamennyi Európai Uniós tagállam érintett, és mindenkinek jobb, ha együttműködünk. Először És szeretném összefoglalni a 2013-as reformokat, és aztán megnézni a 2014-es prioritásokat. A recesszió ugye 8 negyedévet vitt el Hollandiában, az elkölthető jövedelem nem emelkedett az elmúlt négy évben. 2013-ban emelkedett a munkanélküliség és az infláció magas volt. Hollandiában e, e, nem e, voltak stabilak az er-, a parlamenti többségek. 2013-ban a társadalmi igények, további reformokat hoztak magukkal, a munkanélküliségi társadalombiztosítási rendszer például lazul, kevésbé lesz merev, több munkahelyi, munkapiaci támogatást biztosítunk például a fogyatékkal élőknek, a lehető legmagasabb mértékben támogatjuk a szociális lakhatási rendszereket, e, adó kedvezményben részesülnek e, a lakástulajdonosok, és az adó e, mértékeket is igyekszünk csökkenteni. Reformokat valósítunk meg az egészségügyi rendszerben. Szeretném azzal zárni a felszólásomat, hogy a holland parlament Eh, az éves költségvetésében megfelelő eh, komolysággal eh, felhasználta az számára megfogalmazott javaslatokat, és szeretnék minden tagállami parlamenti képviselőt megkérni arra, hogy válságos időszakban vegyék fel egymással a kapcsolatot, és az ennek közbeszól, hogy fejezze be a felszólalást. Szeretném minden tagállam részéről tudni, hogy az európai szemeszter ajánlásait hogyan tudták felhasználni. Elnök, köszönöm. A következő felszólaló Zahinidis Filipos Görögországból. να ευχαριστήσω τον Szeretnék Oli biztosnak köszönetet mondani a beszédéért. Én a költségvetés kiigazításról szeretnének, szeretnék beszélni. 2013-ban Görögország már hat éve volt recesszióban, a nemzeti bevételének negyedét elveszítette. Ez volt a legnagyobb csökkenése a bevételeknek a modern görög történelem során. Mindig arról beszéltek, hogy strukturális változásra van szükség, Görögországban nagyobb növekedésre van szükség. Ez így van, hogy még a válság előtt Görögországnak át kellett eh, volna térnie a szolgáltatások erősítésére, de ezek az intézkedések önmagban nem elegendőek, hosszú és középtávon kell gondolkodni. Itt igazából kereslettel van a probléma, nem pedig a kínálattal. Mindenképpen az adósságot is meg kell fékezni. A fogyasztás miatt csökkent, amiatt is, hogy nagy volt az adó a, a jövedelemre, illetve az energiára is magas adót vetettek ki. A legtöbb vállalat is vesztett miatt ugyanakkor a legnagyobb figyelmet az exportra helyezzük. hogyan lehet elképzelni azt, hogy, hogy növekedés következzen be Görögországban, ahogy mondtam, igazából a kereslettel van a gond, nem pedig a kínálattal. Mr. Papa. Popa úr. You, but you are not. No. So. Mégsem. Akkor tessék, biztos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezeket a nagyon lényegre törő megjegyzéseket és kérdéseket. A hozzászólások nagy része valójában inkább politikai megállapítás volt, mint kérdés. Most a kérdésekre fogok válaszolni. Uh, Először is Papadomoulos úr kérdése a görög programmal kapcsolatban. Amit ön mondott, az a rímel arra, amit Huntis úr gondol, pártársa. Az Ekon szakbizottságban találkoztam vele, ő, ő ugyanígy kritizálja az Európai Bizottságot. Többször hallottam az Ekon szakbizottságban ehhez hasonló érveket az elmúlt négy évben. Az eurozóna és a bizottság azon döntése, hogy támogatja Görögországot, támogatja Görögországot nem volt könnyű döntés, de azt hiszem felelősség teljes volt, mert ha Görögország ha Görögországot 2010-ben nem segítjük, az azt jelenti, hogy gazdasági katasztrófa alakult volna ki, és Görögország elsüllyedt volna, és ennek, ez kiterjedt volna Európa többi országára is. Akkor úgy véltük, hogy a görög program eredete a fiskális felelőtlenség, a statisztikai csalás, a gazda, túl nagy állami szektor, és ezért gondoltuk azt, hogy strukturális és fiskális intézkedésekkel lehet őket csak megmenteni. Minden egyes felülvizsgálati misszión ellenőriztük a helyzet alakulását, Sajnos késlekedtek a gazdasági reformok, mert a görög társadalom politikai ellenállása olyan nagy mértékű volt, és ez késlelett az, hogy a gazdasági növekedés ismét meginduljon. Of uh, Greece, uh, also to other MPs, uh, because you... Nos, az ember előbb-utóbb még egyszer szembe kerül majd a döntés a Görögország esetében. várjuk, hogy folyamatosan visszatérjen a gazdasági növekedés. Várjuk azt is, hogy a görög export mennyisége megnő, megnőjön. Az adóság GDP, per GDP arányával kapcsolatban arra azt várjuk, hogy 120% alá csökkenjen, és úgy is maradjon. A görög hatóságok komoly erőfeszítéseket tesznek. A harmadik felülvizsgálat kapcsolatos feltételeket teljesítették is, a harmadik összeg átutalás meg is történt decemberben. Jelen, szeptemberben elkezdődött a negyedik felül, felülvizsgálat, ez még nem fejeződött be. Több szakpolitikában is folyik az egyeztetés. Ettől függ a jelenlegi felővizsgálat sikere. Sok nyitott kérdés van még itt, még sok munka van hátra, és remélem, hogy a tárgyaló csapatok hamar visszatérhetnek, hogyha a görög hatóságok a strukturális és fiskális kérdésekben is megfelelő döntéseket hoztak. Fölmerülhet a kérdés, hogy Görögország elérje majd az elsődleges fiskális többletet, tavaly ez sikerült. Ez feltétele az adósság fenntarthatósági fenntarthatóságnak, ezzel még idén fogunk foglalkozni. Aztán a adórendszerrel kapcsolatban, illetve a jövedelmekkel kapcsolatban komoly reformra van még szükség, illetve a közigazgatási reformnak is folytatódnia kell. The question of uh, Lord Harrison uh, as a... Aztán Harrison, Lord Harrison tett fel egy kérdést a betéti rendszerrel kapcsolatban, közös betéti rendszerrel kapcsolatban. Helyén való a kérdés, ez valójában a jövő zenéje, most az egységes felügyeleti mechanizmus végrehajtásáról ez, ezzel foglalkodunk, illetve az egységes szanálási alapot próbáljuk létrehozni, hogy két lábon álljon a rendszer, de később visszatérünk még arra, hogy a közös betéti garancia rendszert hogyan kéne megvalósítani. milyen, milyen hatása lesz mindennek a többi tagállamra, akik az eurozónán kívül vannak. Szerintem mindent meg kell tenni a, a 28 európai tagállam belső piaca érdekében, tehát az egész EU-t figyelembe kell venni, de ne feledjük el, hogy az euróvezetnek vannak külön igényei, hiszen tovább kell mélyíteni az eurozóna integrációját, a fiskális szuverenitásra gondolok, illetve az integrált Szióra, mint olyanra. George Osborne, híres pénzügyminiszter azt mondta, hogy az egységes valuta azt a logikát hozza, hordozza magában, hogy a fiskális és gazdaság integrációnak el kell mélyülnie, ezért természetes, hogy az euróövezet ezen a területen gyorsabb, mint az EU többi része, mert az egységes valutához nem csak monetáris unióra van szükség, hanem egy igazi erőteljes gazdasági unióra is. Csak így életképes a valuta. Fejtett azt a kérdést is, hogy mikor lesz vége a válságnak. Szerintem akkor, amikor ha a gazdasági növekedés ismételten stabil lesz, és hogyha a foglalkoztatása is, foglalkoztatási ráta is növekszik majd. Jó úton vagyunk elindult a gazdasági fellendülés, ez fenntartható, de, mind, de ezt meg kell tartani, és a, a munkahelyteremtést és a gazdasági növekedést is föl kell gyorsítani. Sotasszony Hollandiából nagyon érdekes módon látja a holland gazdaságpolitikát nyomon követjük, hogy a tagállamok mennyire hagyják végre a tanács ajánlásait legközelebb. Tavasz végén, nyár elején fogunk erre visszatérni. Elnézést. Még ha térjek valamire. Az valószínűleg február vége felé lesz még egy előrejelzésünk, akkor többet tudunk arról, hogy a, hogy a tagállami fiskális szakpolitikák megfelelően fenntartható ösvényen vannak-e. Részletesebb elemzést erről júniusban fogunk készíteni, amikor a fiskális szakpolitikát és a gazdasági reformokat is elemezni fogjuk a tagállamokban. Szakinidis úr Görögországgal kapcsolatban tett fel egy kérdést. Az előző válaszomban erre is utaltam. Tehát a, minden attól függ, hogy Görögország hogyan hagyja végre a programot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm Rén biztosnak a válaszokat. A lengyel parlament képviselője kapja meg most meg a szót. Kalaszjevski úr. No. Το λόγο έχει από την Ελλάδα το Ελληνικό Κοινοβούλιο ο κ. Ακούω Akkor a görög Κύριε képviselője. Egy pillanat. Szeretnék valamit mondani. Majd a következő a következő körben az európai szemeszterről. Rendben. A görög parlament képviselője következik. Nos akkor, rajtam a sor. A következőt szeretném kérdezni Oli Réntől nem fog mindent megismételni, amit a kollégáim már elmondtak, de hogyha a görög bankokról van szó, akkor ismeretes, hogy volt újratőkésítés, és ön is mondta, hogy 100 ezer euróig garantálják a betéteket. általában a betétek 100 ezer euró alatt voltak értékben, de a nagy befektetők viszont elmentek Görögországból. Például Svájcban található most már a Görögországból kivett, kivitt pénz nagy része, mint egy 6 milliárd euró. Úgy gondolom, hogy attól kell tartanunk, hogy az fog történni, ami Ciprusban is történt. Nem jó az Görögország számára, hogyha a bankok nem tudják támogatni a kis- és középvállalkozásokat. Most ez már egyáltalán nem lehetséges Görögországban. azon országban, ahol fejlődésre van szükség, ott meg kell erősíteni azt kategorikusan, hogy a 100 ezer euró alatti betétek biztonságban vannak. A jelenlegi helyzetben nem igazán lehet további fejlődést, illetve stabilitást elérni. Úgy gondolom, hogy megfelelő jelzést kell adni a befektetőknek, a betéteseknek, de pont ez ellenkezője történik, akik Dél-Európa, általában az emberek Közép-Európába hiszik a pénzüket, ez érthető is, hiszen ott biztonságosabb a helyzet, erősebbek a bankok. Tehát mit kíván ez ellen tenni? Ez a kérdésem. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Barbalecci asszony az olasz szenátusból. Grazie, io vorrei fare cortesemente una domanda. Köszönöm szépen. Én, ha megengedik, föltennék egy kérdést Rén úrnak. Nézzük az olasz helyzetet. A költségvetés 40%-a 40%-át arra fordítjuk, hogy az adósságot visszafizetjük, 10 milliárd csak a, csak a kamatok fedezése, Nos, az elmúlt húsz évben az a politika, amely romokba döntötte a gazdaságunkat, ugye többféle kormány váltotta magát, de mindennek az volt a kumulatív hatása, hogy rendkívül nagy az adósságunk, és hitelekkel is probléma van a bankokban, de úgy tűnik, hogy a fiskális felügyeleti rendszerben ismételten ugyanazok a, ugyanazok a főszereplők a közelmúlt húsz évben. Immáron 200 milliárd euróról 20 milliárd euróra nőtt ez, a, ez az adóság. Nem tudom, hogy hogyan gondolják a gazdasági fellendülést, hogyha ahogy azt már korábban is elmondtam ma délelőtt is, tehát azok a számadatok, amik alapján kiszámolják az adósságot, meg a gazdasági teljesítményt légből kapottak. Itt emberek sorsáról van szó, kisvállalkozások sorsáról van szó. Az elmúlt években a GDP-nk egyértelműen csökkent, a kormány nem tudja a deficit GDP arányt kiavítani, meg kiavítani, normális útra terelni. Véleményem szerint fiktív az állam, állam jövedelme is. Milyen alap, adatok alapján történik mindez? Köszönöm szépen. Paulo de Pinto a portugál parlamentből. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Portugália a programból négy hónap múlva, 2014. május 17-én lép ki. Az, hogy ezt követően kell-e megelőző program, vagy nem, ez kérdés. Szeretnénk arra gondolni, hogy ilyen programra nem lesz szükség. Ez nem jelenti azt, hogy esetleg végre nem állapodunk meg egy ilyen program létrehozásában, de reméljük, hogy a fejlemények szükségtelen létezik ezt. Azt azonban látjuk, hogy a program kialakításában voltak problémák, a finanszírozás az nem volt elégséges, bizonyos célok nem voltak realisztikusak, ilyenek például a deficit cél, amely jelentős társadalmi következményekkel járt, amelyeket el lehetett volna kerülni Portugália sikeres volt, de úgy gondolom, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a konszolidáció és a növekedés közötti egyensúly megteremtése. A jövőre nézve fontos, hogy a növekedés fenntartható legyen, hiszen magas az adósság. A banki unió is ugyancsak nagyon fontos számunkra, szeretnénk, hogyha az európai választásokig elfogadásra kerülne Eh, hiszen ez az, ami lehetővé teszi, hogy az Európai Unió pénzügyi tervezettségét, széttagottságát megszüntessék. Két tanulságot tudnék még említeni, először is nagyon fontos, hogy a nemzeti parlamentek eh, szerepét megőrizzük és javítsuk ebben a folyamatban. Fontos, hogy magukének érezzék a kiigazítási programokat, és hogy ezek a programok legitimek legyenek, ehhez szükség van a tagállami parlamentek bevonására sokkal jobban, mint korábban úgy gondolom, hogy a makrogazdasági célok majdani megvitatása során ugyancsak szükség lesz a tagállami parlamentek bevonására, hogy ne külső álláspontként lássa ezeket a célszámokat majd a népesség, a közönség. Önök pontosan tudják, hogy Portugáliában eleinte egy nemzeti konszenzus született a program kapcsolatban, azonban a program végrehajtása során ez a konszenzus meggyöngült. Most a kiadásokra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban újra van nemzeti kompromisszum, de vannak olyan nagy országok, ahol adott esetben egy, egy recessziós spirálban van az ország, vagy egyéb jelentős kihívások vannak, nem tértek még vissza a növekedéshez. Ott nagyon fontos, hogy a bizottság kívülről is beavatkozzék. Reméljük, hogy a megfelelő ösztönzőkkel, amelyek szükségesek is, minden ország vissza tud sikeresen térni a növekedés útjára, és le tudjuk győzni az Európai Unió válságát. Köszönöm szépen. Szükire kollega a belga parlamenttől. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr. Örülök annak, hogy a biztos úr is itt van, örülök, hogy önnel is párbeszédet folytathatunk, hiszen önök általában csak a kormányainkkal szoktak beszélni. Szeretnék kritikát gyakorolni az önök receptjeivel kapcsolatban. Persze szükség van a költségvetési konszolidációra nem hagyhatunk adósságot a következő generációkra, viszont én szeretnék a szociális hatásáról is ennek beszélni. A szegénység ez egy hatása mindennek. Úgy gondolom, hogy nem megfelelő az irány, és az Európa 2020-as tervében is van egy olyan cél, hogy le kell küzdeni a szegénységet, vannak bizonyos környezetelmi célok. Szerintem ez egy kicsit a háttérbe szorult az önök által használt recept miatt. A reformokat többé-kevésbé rákényszerítették az országokra. Például Belgiumban a a fizetések indexálása ilyen dolog volt, és keveset tettek a bankok. Ugyanígy az adóparadicsomok kapcsán és lehetne újabb adókat kivetni, ez lenne fontos a pénzügyi tranzakciós adó. Hogyha fenntartható megoldásokat szeretnének, és azt szeretnék, hogy Európát az állampolgárok ne utasítsák el, fontos lenne az, hogy amit már megtettünk, a már megemlített eh, dimenzióval kiegésztenek, és nem csak a költségvetési eh, fegyelemre koncentrálnának, hanem a, gaz- a társadalmi hatásokra is. A kérdésem az az, hogy önök fogla, foglalkozni fog ezzel, ha bár már lassan letelik, biztos ideje. Elnök, köszönöm szépen. Biztos úr, öné a szó ismételten. Köszönöm szépen, elnök úr. Sorrendben fogom megválaszolni a kérdéseket és a portugál képviselő kérésével kezdeném. Szeretnék köszönetet mondani neki azért, amit levonta a következtetéseket abból, hogy Portugáliában milyen hatással volt a program végrehajtása, és teljes mértékben azt a véleményét abban a tekintetben, hogy mennyire fontos a program irányítása. Úgy gondolom, hogy azokban az országokban, ahol a gazdasági programokat maguknak érzik, és ahol van egyfajta nemzeti egységesség, ott az eredmények sokkal meggyőzőbbek voltak, és ott valóban visszatért a bizalom. És ez már lefektette a fenntartható gazdasági fellendülés és a megfelelő foglalkoztatási szint alapjait. Írország és Lettország esetében, de Spanyolország és Portugália esetében is eh, láthatjuk azt, hogy tényleg magukénak érezték a programokat, és ezért sikerrel is jártak Bízom abban, hogy Görögországban is növekedni fog a program elfogadottsága, hiszen ez nagyon fontos az adott ország reformtörekvései szempontjából. Kérdést tettek fel azzal kapcsolatban, hogy Portugáliát fel kell -e készíteni egy úgynevezett clean exitre, vagyis egy olyan fajta meggondolásról van szó, hogy ha a programok kilép, nem nincs már szükség semmi másra, vagy óvatosan kell e- eljárni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy nagyon gondosan kövessük a fejleményeket a valós gazdaságban, a pénzügyi piacokon, és elemezni fogjuk majd a helyzetet az elkövetkező hetekben, hónapokban, és a következő tavasszal, télen majd levonjuk a következtetéseket a portugál kormányjal, illetve az eurozóna tagokkal és nemzetközi partnereinkkel együtt. Kremantinos úr kérdésére válaszolva, ön a bankok újratőkésítéséről illetve a KKV kitelezéséről kérdezett Görögország esetében. Görögország számára sokat kell még tenni, annak érdekében, hogy az üzleti bizalom visszaálljon. Meg kell gyorsítani a munkát, abból a szempontból is létrejöjjön a bankok újra tőkésítéséről szóló keretjogszabály is. Ennek meg kell történnie a következő stresszteszt előtt. Amint meg lesz, amire meg lesz a stresszteszt, addigra el kell végezni ezen jogszabály tervezett véglegesítését is. Technikai szinten már folynak a viták. A közeljövőben az egységes felügyeleti mechanizmus európai szinten közre fog adni majd egy előrejelzést, és ezt majd a görög gyakorlat folyamán is figyelembe kell venniük. Úgy gondolom, hogy hangsúlyoztatom még egyszer azt, hogy mennyire fontos ezt, magukének érezzék ezt a programot. Az ön kormánya, az ön pártja is tagja a görög kormánynak, és ahogy mondtam, az egyik eh, tanulságot megtanultunk a válság során, az az volt, hogyha sikeresek akarunk lenni a reformtörekvésekben, akkor nemzeti szinten is a nemzeti parlamentnek, a nemzeti kormánynak is valóban törekednie kell arra, hogy megreformálják az országot és a gazdaságot. Feci asszony az olasz fiskális helyzetre utalt, illetve a pénzügyi felaprózódásra, fragmentációra. Igaza van, hogy ez számos Európai Uniós tagállamot érint sajnálos, sajnálatos módon. A pénzügyi fragmentáció mindenképpen akadályozza a gazdasági növekedést, és az Európai Unió, az Európai Bizottság már tavaly javaslatot tett egy olyan rendszerre, melynek során az Európai Beruházási Bankkal és az EKB-val együtt biztosíthatjuk azt, hogy csökkenjenek a hitelezés költségei, főként a KKV-k esetében. Sajnálatos módon, ahogy ezt láthattuk a decemberi Európai tanácsülésen is, a tagállamok még nem reagáltak megfelelő módóban, módon, vagy legalábbis nem támogató módon reagáltak erre a felvetésre. Azt kérném a tagállamoktól, hogy támogassák ezt a kezdeményezést, és álljanak pozitívan ennek végrehajtásához. Véleményem szerint Az Egyesült Királyságban a Bank of England hitelezési módszere nagyon jó referenciapont lehet, hiszen jól célrányzott intézkedéseket alkalmaznak a KKV hitelezése tekintetében, és ezáltal tényleg lehet támogatni a gazdasági növekedést. Úgy vélem, hogy még általánosságban is az Egyesült Királyság gazdasági stratégiája kezd most már eh, kifizetődni, és ezt összekötve a szigorú fiskális politikával, illetve a stimuláló monetáris politikával ez az, amiket kifizetődni. Girkin úr utalt a válság szociális kihatásaira, és arra is, hogy milyen hatása van az adópolitikának, az adóparadicsomoknak, nagyon keményen dolgozunk azon, és itt már néhány eredményt is fel tudunk mutatni. Azon dolgozunk, hogy koordináljuk nemzetközi tevékenységünket bilaterális egyezményekkel. Az elmúlt években bezártunk bizonyos adóparadicsomi kis utakat, az IMF-el, a G20-akkal nagyon sokat teszünk ennek érdekében, de természetesen intenzívebbé kell tennünk ezt a munkát, és biztosítani kell azt, hogy ne legyenek adó kiskapuk, adó paradicsomok az Európai Unióban. Utalt a szociális igazságosságra is, és arra, hogy ezt össze kell kötni a közfinanszírozással és azzal, hogy sokkal hatékonyabb adórendszerre van szükség, hiszen ezek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy hatékonyabbak és igazságosabbak legyünk. Ezen kívül az egészségügyi szektoron végrehajtott reformok is sokat jelenthetnek. Az Európai Bizottság nemrégiben közreadott egy politikai intézkedést, amelyel az Európai Unió szociális dimenzióját kívánjuk erősíteni, és készek vagyunk arra, hogy ezt végrehajtsuk más Európai Uniós intézménnyel, illetve tagállamokkal, főként, annak kap, főként a jelenlegi európai szemeszter kapcsán. Erről még beszélhetünk többet a következő szekcióban, amikor majd Andor László is csatlakozik hozzánk. Szeretnék megkülönböztetni azon lépések között, amelyeket rövid-hosszú távon kell megtenni. Például középtávon a tervezetünk beszél arról, hogy jobban kell koordinálni az Európai Unió munkaerőpiacán, még hosszú távon megvan arra is a lehetőség, hogy EU költségvetésből támogassuk azt, hogy jobb legyen a különböző hatások felvétele. Ennyit szerettem volna elmondani, tisztelt elnök úr, és szerintem folytathatjuk a vitát. Herzlichen Következzék a harmadik kör. Eliza Ferreirával indulunk, aki az Európai Parlament Szocialista Frakciójának koordinátora. Thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen. Commissioner, uh, thank you for being Köszönöm ennek úr, hogy biztos hogy eljött. Néhány kérdésem lenne, kettő egész pontosan. Az egyik az adósságokkal kapcsolatban említette, hogy az átlagos eladósodottság olyan 50%-kal növekedett, mi ugye 60-ról 90-re, ez ugye 60-nak a fele, így jön ki az 50%-os növekedés. Annak a munkának alapján, amelyet ön szervez, kölcsönösét téve eh, azt eh, a módszert, hogy az államadóságot képviselő papírokat értékesítik, eh, eléggé az a mechanizmus, amit eddig használtunk. A második kérdésem az részvényekre vonatkozik. A bizottság azt kérte a tagállamoktól, hogy a program vége felé tartó tagállamok eh, eh, vegyék ki a csomagból az arany részvényeket. Ennek ellenére azt halljuk, hogy a tagállamok és a trojka eh, felelős képviselői bizonyos kritikus ágazatok privatizálásáról tettek említést amelyeket nagyon negatív feltételek között méltánytalanul állítottak meg, nem túlságosan demokratikus körülmények között. Jó lenne, hogyha tudnánk, hogy mi az ön álláspontja itt a annyi részvényekről, illetve arról, hogy a Trojka javasolta a privatizálást, hiszen teljesen más információt kapunk önöktől, öntől, mint a kormánytól. Köszönöm. Pimenon Ikoa úr Lettországból. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, Lettországot eh, sikerországként eh, említette. A lett eh, ország siker olyan egyszerű, mint egy postabélyeg. láttuk mekkora GDP csökkenés tapasztalt meg az ország. Az amerikai nagy világválság óta ez nagyobb. De nyilvánvaló, hogy egy ilyen válság után azért fellendül a dolog. Minden esetre itt a vásáron prociklikus politikát folytattak az érintettek, amelyet Lettország kormánya támogatott, mert az eurozónával szerettek volna belépni minden áron, ezért kis költségvetési deficittel e, igyekeztek megfelelni a feltételeknek belső leértékeléssel, fizetéscsökkentéssel, foglalkoztatás csökkentésével, állami kiadások csökkentésével, ez a GDP csökkentését 25 tehát a GDP-t 25%-kal csökkentette, e, a munkanélküliség 20%-ra emelkedett, ami most már hosszú távú strukturális e, e, munkanélküliségé kezd alakulni. Ez a lett tapasztalat. Elnök, tájékoztatnunk kell önöket, hogy a különböző felszólalók beszédeit a konferencia weboldalán elérhetővé fogjuk tenni, de ez www.europe.eu e per IPV 2014. A listámon még további felszólalók is vannak, úgyhogy kérem, hogy mindenki készüljön fel elkileg arra, hogy kettő perce van felszólalnia. Karasi asszony következő felszólaló úr Franciaországból. Je voudrais pas céder à, à la facilité qui euh, euh, veut que euh, on... Köszönöm szépen. Nagy a kísértés, hogy a bizottságot vádoljuk hm, és hogy újjal mutogassunk a bizottságra minden egyes felmerülő nehézséggel kapcsolatban. Az Európai Tanács egyébként mindent jóvá hagy, amit a bizottság javasol. Politikai, politikai felelősségről van szó az ajánlásokkal kapcsolatban. Egyébként a kormányoknak is van felelőssége, ők sem ártatlanok a válsággal kapcsolatban. E-, egyesek megengedték maguknak, hogy a deficit növekedjen, és ez bizony nem volt túl felelősségteljes cselekedet. Nos, sokszor túl nagy súly helyezkedik a kormányokra, de Rén úr is említette. Az elmúlt években a bizottság bizony felül kell vizsgálni bizonyos dolgokat, például a az intézkedések ritmusát, stb. stb. Van némi fellendülés, illetve visszatérés a normális kerékvágásba, de ez nem mindig, nem mindig lineáris. Kérdésem, hogy a költségvetési konsziderációval hogyan lehet összeegyeztetni. Persze sokszor reformra van szükség, de ez bizonyos tagállamokra nagyon súlyos hatással van, van-e szükség új eszközökre, európai költségvetési szintben, az eurozónára gondolok. Az aszimmetrikus sok hatást ezzel talán lehetne csökkenteni. Mi a véleménye önnek erről a kérdésről? Köszönöm szépen. Portugáliából Eduardo Caverita következik. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Oli Rén úrnak is köszönöm a jelenlétét. Sajnos nem tudok egyetérteni a trojka sikerével kapcsolatban, vagy a megszorításokkal a programmal kapcsolatban, hogy elolvassák a parlamenti jelentést, akkor 2000, azt láthatja, hogy 2007-ben Portugália, ugye ez a pénzügyi válság utolsó év volt, 62%-os volt az államadóság, a deficit 3%-os, és a gazdaság több mint 2%-kal növekedett. Sajnos nem tudott időben és megfelelően reagálni Európa a válságra, és, a, és Portugáliában is politikai instabilitás uralkodott, és ezért volt kénytelen a megszorítási politikára lép, útjára lépni Portugália. Sokkal szigorúbb intézkedéseket vezettek be, mint az eredeti megállapodás értelmében. A megszorítások kétszer olyan szigorúak voltak, mint ahogy azt korábban hinni engedték. Az európai intézmények és a trojka, mint, mint szakmai eszköz, nem volt hajlandó értelmesen egyeztetni a portugál szociális partnerekkel és a portugál parlamenttel. Beszélhetünk a monetáris kérdésekről, de nézzük meg a reálgazdaság alakulását, megnézhetjük a szociális helyzet alakulását. Portugália gazdasága most rosszabb helyzetben van, mint két és fél évvel ezelőtt. szociális szempontból pedig egyértelmű, tehát az összes szociális partner egyetért abban a munkáltatók és a munkavállalók is, hogy nem megfelelő módon alakították ki a kiigazítási programot. Három év recesszió után, most a legrosszabb a demokrácia elérése óta a foglalkoztatási arány. E, Portugália mindig is Európa párti volt, most egyértelmű a szociális válság, nem várjuk, hogy a következő európai választások során demokratikus válság lesz. Mi több Európát szeretnénk, de úgy, hogy egyeztetnek az emberekkel, a polgárokkal. Az elmúlt két és fél évben ezt többször meg kellett volna, hogy történjen. Köszönöm. Norbert Bartley from Norbert Németországból. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Hogyha nem tévedek, akkor a ma délutáni ülésünk témája arról szól, hogy beszéljünk a jobb költségvetési felügyeletről a bankunai kapcsán. Jól hogy inkább erre a kérdésre koncentrálnánk, és feltennénk magunknak azt a kérdést, feltennénk Olidrénnek azt a kérdést, hogy az Európai Bizottság milyen elképzelések rendelkezik az eurozóna költségvetési felgyeletét eh, illetően hogyan tudná ezt erősíteni. Valóban szükség volt a six a two ugyanis eh, a válság nagymértékben azzal függött össze, hogy már korábban is az Európa vezetése előtt az egyes nemzeti ö, költségvetések felügyelete nem volt megfelelő. Most már itt van annak az intézkedések, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a ö, fiskális szerződés minden egyes betűjét végrehajtsák, és ezért engem az érdekelne, hogy hogyan képzelik el ezt a felügyeletet, hogyan lehetne ezt még jobban javítani Rén úr felvázolta a fejleményeket, hogy minden pozitív, csökken a, az eladósodás, növekedik a gazdaság általánosságban, az eurozónában ez szép és jó, viszont arra mindig gondolni kell, hogy mindig magasabban állunk, mint amit a második szerződés előír. még nem értük el a kitűzött célokat, és ezért a költségvetési felületet még jobbá kell tenni. Szeretném mondani azt, hogy német szempontból a költségvetés konszolidációja ellentéte, nem ellentéte, nem ellentétes a növekedése, pontosan a konszolidált költségvetés serkenti a növekedést. Ott jönnek létre új munkahelyek, ahol bíznak a befektetők a piacokban. Tehát a konszolidált költségvetések alapvető fontosságúak a gazdasági növekedés szempontjából. Utolsó megjegyzésem, a jobb költségvetési fegyelet akkor is fontos, főleg akkor, amikor a görög kollégák hozzászólását hallom, hiszen ők teljes mértékben ellenzik azt, amit Rén úr elmondott. Mert hogyha nem működik az a felügyelet, hogy ezt a görög kollégák felvetették, akkor az a kérdésem, hogy a bizottság azt várja el tőlünk, hogy továbbra is támogassuk a görögöket, és fizessük el ki a következő szaletét a görögök támogatásának. Most nem tudom, kinél van az igazság. Elnök, köszönöm szépen. Svauk úr a portugál parlamentből. Thank you. I have a question. Köszönöm szépen. két kérdésem lenne biztos úrhoz. Az első az, hogy ön folyton olyan, kiállítás, olyan állításokat tesz, amelyek nem felelnek meg a tényeknek. Hogy volt lehetséges az Európai Bizottság számára azt mondani például, hogy Portugália túlságosan sokat költött, amikor itt van előttem a dokumentum 2008-ban, 2008. júniusában a bizottság eh, javaslatára a tanács azt mondta, hogy Portugál a deficitje a 3%-os GDP arány eh, alá került fenntartható módon. Nos, a túlzott deficit eljárás 2008-ban eh, hagytuk magunk mögött egy évvel hamarabb, mint terveztük. Ezen tények fényében hogy mondhatja ön azt, hogy a portugál válság a túlkötekezés miatti válság volt? Ráadásul az Európai Bizottság negyedéves jelentéseit, ha megnézi, akkor a belső keresleti adatok Németország mellé sorolták Portugáliát, és ezen tények fényében hogyan tudná, meg, meg tudná nekem mondani, hogy milyen adatokra helyezte, alapozta azokat az állításokat, amelyeket előbb tett Portugáliával kapcsolatban. Ugye Portugália számára a probléma a növekedés, nagyon keveset nőtt az, ebben az évtizedben, kicsit kevesebbet, mint az Európai Unió átlaga. Hogyan lehet az, hogy egy szegény ország, amelynek súlyos oktatási beruházásokra van szüksége, kutatási beruházásokra van szüksége, hogyan tudta fenntartani a növekedését a potenciális GDP-jét, miközben a e, nyilvános az állami beruházásokat, költekezéseket, kiadásokat e, csökkentettük az oktatásban, az egészségügyben, e, az innováció területén. Az ön által vezetett osztály, nos, szeretném ezen tények alapján újra megkérdezni öntől, hogy mire alapozza mindezeket az ellátásokat, amelyeket országommal kapcsolatban tett. Francesco Cariello, Francesco Cariello következik az olasz parlamentből. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Elnök úr, tegnap az úgynevezett parlamenti köz, költségvetési bizottságnak a jelöltségi, jelölési listájára lejárt a határidő. Nos, az öt csillag mozgalom, amelynek, amelyet én most képviselek, több, mód, több módon is felemelte a szavát a folyamatban, nem, tud, nem nyilvánvaló, hogy mennyire független ez a szervezet, illetve az se egyértelmű, hogy kik jelöltethetik magukat, például feltétlenül szükséges, például szükséges-e a büntetlen előélet. Nem tudom, hogy Oli Rén szakmai szempontból, vagy politikai szempontból hogyan látja ezt a szervet, milyen adatokat vár tőle, és kitől függ ennek a szervnek a tevékenysége. Jó lenne, hogyha egy normát hoznánk létre, jó lenne, hogyha biztosan tudnánk, hogy Európa immáron a gazdasági felendülés útjára lépette, vagy minden biztos majd saját maga szája íze szerint értékeli a dolgokat. Vajon ez a szerv hogyan kapcsolódik a, a, a többi szervhez, az európai szerv, szervekhez? Ez a Fiscal Council mit tesz majd? hazánk hogyan tudja befolyásolni ennek a szervnek a működését. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rén úr következik, kérem válaszoljon. Thank you. Thank you for your very pertinent... Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a milyen szántó kérdéseket. Köriello úr kérdésére válaszolnék egyrészt. A független fiskális tanácsok létrejövése nagyon fontos. A hatékony fiskális felügyeletnek egyik legfontosabb eleme ez, hogy középtávon is fenntartató legyen a fiskális fegyelem nem szeretek ilyen zsargonban beszélni, de a hatos csomag része ez is, a megerősített gazdasági irányításról szóló dokumentumé, illetve a fiskális egyezményben is szerepel ez, amit a, amiben a tagállamok egyeztek meg. Kérdés, hogy milyen fiskális tanácsokat tartunk ajánlatosnak, a szerződés értelmében, illetve a fiskális egyezmény értelmében is vannak jó példák, hogyha tagállami képviselő lennék, akkor a holland példát venném alapul. Jan Tinbergen alakította ki ezt a gondolatot. 1969-ben ő volt az első gazdasági Nobel-díjas, azt hiszem az 50-es években dolgozta ki a rendszert, és az a feladat ennek a szervnek, hogy független makrogazdasági előrejelzéseket adjon, illetve fiskális értékeléséket is nyújt. A holland rendszer úgy működik, hogy a politikai partnerek gazdasági programját a választások előtt elemzi ez a szervezet, A, ra- a racionális politikai vita egyik legfőbb eleméről van szó. Tehát valamilyen módon függetlennek kell lenni a szervnek, a makrogazdasági fejleményeket előre kell tudnia jelezni. Ugye korábban ezzel komoly gondjai, gondjaink voltak, ezért nem volt megfelelő felügyeleti rendszer az elmúlt években a válság előtt a makrogazdasági egyenlőtlenségek esetében sem, és a fiskális szakpolitikák esetében sem tudtuk ezt megtenni. Ezért fontos, hogy létrejön egy ilyen független szervezet. Aztán az intézkedések elemzésére is szükség van, és fontos, hogy szavahihető és meggyőző szerv legyen. Hát Bartes úr föltett egy kérdést a fiskális felügyelettel kapcsolatban. Utalnék az előző válaszomra, a független fiskális tanácsok témájára. De azt hiszem, ez a kérdés inkább a gazdasági válság, a gazdasági helyzetre utalt, tehát a, a válság által sújtott országok helyzetére. Én voltam tagállami képviselő is, parlamenti képviselő is. Tudom, hogy a parlamenti vitákban valójában az aktuális téma nem nagyon számít, a képviselők sok mindent felvetnek, ami eszükbe jut. De jó lenne, hogyha a fiskális politika felügyeletéről beszélnénk. Nos, azt hiszem, hogy a hangsúly a végrehajtáson kell, hogy legyen. A gazdaság és fiskális felügyeleti keretet kell megerősíteni, amit az elmúlt, hónap, elmúlt években hoztunk létre. Felül, fel kell, felül kell vizsgálni, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni ezt a rendszert, hol lehet ezt közérthetően elmagyarázni a választóknak, a, a bizottság tagjainak, az Euró- a parlamenti képviselőknek. A beruházás és a munkahelyteremtés egyik alapköve a bizalom. Az európai gazdaság és gazdaság politika iránti bizalmat sikerült kicsit visszaállítani, 2012-ben indult el ez a folyamat, ennek az első eleme az, hogy a tagállami fiskális politikák hihetősége, szavahihetőségét sikerült növelni, 7-ről 3%-ra csökkent az adósság, illetve a deficit, font, A kötvénypiaci egyen, egyensúlyt is sikerült visszaállítani, és az euróövezetben sikerült egy megfelelő keretet létrehozni, hogy az hogy, ö, hogy a ö, államháztartást a megfelelő reformok útján egyensúlyi helyzetbe hozzuk. 2012 óta kicsit megváltozott a politikai kultúra eh, Európában, más a hangulat. Ugyan voltak olyan, ugyan volt, eh, voltak komoly válságok, de ezek magának az eurónak, az euróövezetnek a létét eh, nem rengették meg alapjaiban. Kalári úr a portugál helyzetre utalt, Portugálval kapcsolatos kérdéseket vetett fel. Portugál esetében a válság ön szerint az alacsony növekedés túlzott magánszféra és állami szféra beli eladósodás volt a másodikok. Gavrita asszony, Ferreira asszony és mások utaltak a gazdasági helyzetre, de más szempontok alapján. A foglalkoztatási ráta csökkenése, a, a program hatása is, és véleményem szerint az országon kívüli szempontok is befolyásolták ezt, például a pénzügyi piacok alakulása, illetve a, a kínálat, kereslet visszaesése. hasonló kötvénypiaci nyomással és megmentés csomag nélkül még rosszabb lett volna a szociális következmény. A munkanélküliség elleni harc alap eleme ennek a programnak, programnak láthatjuk, hogy milyen komoly reformokat fogadtak el, és a szociális partnerekkel történt egyeztetés. Gabrita úr utalt arra, hogy a válság súlyosbodott Portugáliában azért, mert Európa túl lassan reagált. Szerintem a portugál reakció is lassú volt, mert 2011 nyarán kezdődött a portugál program. Emlékszem, hogy mikor először egyeztettem a portugál pénzügyminiszterrel, egy évvel azelőtt, 2010. júniusában arról, hogy lehet, hogy egy ilyen gazdasági igazgatási programra szükség lesz, mert úgy láttuk, hogy egyre gyengül a portugál gazdaság. Szerintem minél hamarabb reagál Portugália, annál kevésbé ö, fájdalmas a gazdasági kigazgatási program. Jobb lett volna, hogy ha hamarabb reagált volna a Portugália, nem akkor, amikor már minden kötél szakadt 2011 áprilisában. Ferrer asszony utalt az államadóság közösségi tételére ezzel kapcsolatban egy szakértői csoportot hoztunk létre az Európai Parlamenttel egyetértésben, illetve a tanácssal is egyetértettünk ebben. Március vége előtt lesz meg majd a végeredmény, de most is, most dolgoznak. Pivena úr, nak igaza van, valóban együtt működtünk a lett kormányjal, ország? belső, a belső értékelést választotta, nem a külsőt. Nálunk hagyomány, a saját hazámban hagyomány a külső értékelés. A 80-as évektől kezdve a pénzügyi piacok integrációja óta ezek nehézkesebbek, mint korábban. És hát és hát bizony nem egyszerű dolog ez. Lettország úgy, döntötte, úgy döntött, hogy ezt az utat választja, és az elmúlt, elmúlt két évben sikerült fellendíteni a gazdaságot. Karas úr beszélt a kormányok fel, fel, felelősségéről, egyetértek önnel. A parlamentek, a kormányok feladata, a felelőssége az, hogy fenntartható pályára kerüljenek a tagállami gazdaságok. Még mindig ilyen gyenge a gazdaság, fenn kell tartani a reformok mértékét, hogy növekedik, gazdaság növekedést hozzunk létre, hogy munkahelyeket teremtsünk, a pénzügyi kérdésekben is az, az, ugyanezt az utat kell folytatnunk, a fiatalok munkanélküliségével is foglalkoznunk kell, és ebben a munkában egyeztetünk a tagállamokkal. Az eurozóna két legnagyobb gazdaságával kapcsolatban hogyha valamit akarnak tenni a fenntartható gazdasági növekedésért, akkor Németországnak meg kell erősíteni a belső keresletet, illetve az állam és a privát beruházást is növelni kell. Franciaországban pedig gazdasági reformokra van szükség, hogy gazdasági növekedést érjen el és munkahelyeket teremtsen. Ezzel a plusz kiegészítő rendszerrel garantálhatjuk a gazdasági növekedést, és ez, az ajánlás, ez volt az ajánlásunk ezen két tagállam felé. Köszönöm. Madam Chair, I, I yes, Ms. Elnök asszony. Biztos hogy nem válaszolt az arany részvényekre és a privatizálásával azok kérdéseimre. Ez fontos kérdés lenne. Részemről nem tudom, hogy utólag ki tudná ezekre térni. Um, Nos, amennyiben az elnök ezt uh, a napi vita tárgyának tekinti, akkor válaszolok. Elnök, hogyha ezt a korábbi vitában benyújtották, akkor úgy gondolom, hogy uh, megválaszolhatjuk uh, Oli Rén. Azt hiszem, hogy a múlt heti meghallgatáson erre válaszoltam de akkor elmondom, hogy mit válaszoltam akkor. Nos, a Memorandum of Understanding elfogadásakor nyilván a partnerek közötti egyeztetés az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és a Nemzetközi Valóta Alap közötti egyetetéssel került erre sor. Eh, plusz nyilván ebben a tagállam kormánya, amelynek eh, véleményezési joga is van, illetve utána felelős ezeknek a döntéseknek a végrehajtásáért. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm eh, alelnök úrnak, hogy velünk marad a következő ülésszakra is, amely a 2014-es prioritásokkal, illetve 2013-as európai szemeszter ciklussal foglalkozik. Andor László biztos is velünk lesz, most csatlakozik hozzánk, Philip de Baker ugyancsak, aki az Econ szakbizottság jelentéstevőjeként fog majd szót kapni, illetve Gutierrez Dedo a foglalkoztatási szakbizottság jelentéstevőjeként ugyanerről az anyagról. Mindenki jelezheti, hogyha szeretne kérdést föltenni, vagy megszólalni. Kérem, hogy töltse ki ehhez a felszólalási kártyát, amit az asztalokon találnak a nevükkel. Biztos úr, akkor önnel kezdenénk, jó? Megadom a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni ezen ülés programjához, mert még mindig ki kell engem bírniuk néhány percig. Szeretnék most kicsit koncentrálni az éves növekedési jelentés prioritásaira. 2014 esetében, illetve a középosztávú perspektívákra. Először is szeretném kontextusban helyezni az európai gazdasági helyzetet, és azáltal teszem ezt meg, hogy elmondom, hogy az új év kezdete bátorító jeleket hozott magával, amik azt mutatják, hogy megindult a fellendülés. Az ír, portugál és spanyol kötvények nem olyan mértékben csökkentek, ezen kívül az előrejelzések most már azt mutatják, hogy beindul a felrendülés. Ugyanakkor még korai lenne azt állítani, hogy elmúlt a válság, és kerültünk a legrosszabbból. még mindig nagyon magas a munkanélküliség aránya bizonyos tagállamokban, és a fellendülés, amit tapasztalunk, az előfeltétele a munkahelyteremtésnek. Továbbra is folytatni kell a gazdasági reformokat a munkahelyteremtés érdekében, itt nincsen helye semmilyen kompromisszumnak. Ami a 2014-es európai szemesztert illeti, amely mai találkozunk témája, most már a negyedik ciklusába ért ez a szemeszter, és továbbra is nagyon fontos része az Európai Unió feltartató fejlődésének, munkahelyteremtésének. Ebben a kontextusban hadd beszéljek azokról a prioritásokról, amelyeket a bizottság e, tűzött ki célul 2014-re az európai szemeszter kapcsán. Először is továbbra is e, differenciált módon kell konszolidálni a közfinanszírozást, vissza kell térnie a bizalomnak, és a fiskális konszolidációnak most már sokkal inkább az intézkedések minőségére kell koncentrálnia, főként az adózás kapcsán. Nem úgy, hogy növeljük az adókat, azáltal, hogy adóreformokat hajtunk végre, sokkal inkább ö, újabb kezdeményezésekre van szükség. Ugyanez vonatkozik a szociális jutatásokra és egészségügyre, illetve az infrastruktúrára, és összességében elmondható az, hogy az éves növekedési jelentés, amelyet néhány hete adtunk közre, az továbbra is ugyanazt az egyensúlyt próbálja fenntartani, mint korábban, tehát fenntartható fejlődés és munkahelyteremtés, teremtés, a két fontos pont, de ugyanakkor megpróbálunk szembenézni az új kihívásokkal is, amelyekkel a felrendülés szakaszában találkozhatunk. Ebben a kontextusban nagyon fontos az, hogy meginduljon a bankételezés a valós gazdaság irányába, és hogy a korábbi szekcióban is beszéltünk már erről, a vállalatok gyakran most sem kapják még meg a megfelelő pénzügyi támogatást a bankoktól. teljes mértékben vissza kell állítani a bizalmat Európában. A mérlegekkel kapcsolatos bizonytalanság most már nem a rossz banki papírok miatt van, mint három-négy évvel ezelőtt, hanem inkább a gazdasági kiigazítás prospektusaihoz kötődik. Ebben az évben lezárul a bankunió létrehozása is, amely nagyon fontos eleme a reform törekvéseinknek. Mindenképpen kontrollálni kell a költségvetéseket, és meg kell találni a KKV kitelezésének alternatív formáit is. Ehhez további befektetésekre is szükség befektetésekre van szükség. Szeretném felhívni a figyelmüket a, azokra a javaslatokra, amelyeket Bárnyi biztos és jó magam nyújtottunk be, és ezek az európai hosszú távú befektetésekkel foglalkoznak. Ezek hosszú távú, illetve széleskörű konzultációk eredményei. Nagyon fontos az, hogy foglalkozunk az innovációval, a szakképzettséggel, illetve azzal is, hogy milyen szociális hatásai vannak a válságnak. Kollégám Andor László részletesebben fog majd még erről beszélni. A munkanélküliség, illetve a foglalkoztatottság stabilizálódott, viszont a fiatalok munkanélkülisége még továbbra is nagyon aggasztóan magas és itt mindenképpen gyors közbelépésre van szükség. A szociális igazságosságra koncentrálunk, ennek meg kell felelnie a megfelelő közfinanszírozásnak is, és ahogy már elmondtam, olyan adórendszerre van szükség, amelyben kevés kivétel van, és amely megnehezíti az adókerülést, adócsalást és így ezáltal hozzájárulhat a nagyobb hatékonysághoz és igazságossághoz is. Továbbra is modernizálni kell a közfinanszírozást, különböző irányítási szintek közötti együttműködésre van szükség. Egyre gyakrabban láthatunk most már online közszolgáltatást. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, pontos része a munkánknak az az, hogy megpróbáljuk az Európai Uniót reállítani a fenntartható növekedés, illetve a munkahelyteremtés útjára. A makrogazdasági egyensúlytalanságok fontos szerepet játszanak az európai szemeszterben, és specifikus figyelmet fordítunk erre. Remélem, hogy nemzeti vitáink, illetve nemzeti eljárásaik során önök is ugyancsak koncentrálni fognak ezekre. Az éves jelentés mellett kiadtunk egy másik jelentést, melyben 16 országot elemeztünk, mély elemzést végeztünk a 16 ország esetében. Úgy gondoljuk, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy milyen politikákra van szükség ahhoz, hogy az egyensúlytalanságokat orvosoljuk. Azt láthatjuk, hogy sok tagállam előrelépést tett a folyószámlemérleg javításában és tettek a bevételek növelése érdekében, akár csak Spanyolország, viszont további erőfeszítésekre van szükség a többlet országok esetében is, a kiegyensúlyozás szempontjából. Mi nem eladósodást javasolunk itt, hanem inkább azt, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy ezek a többletek esetlegesen piaci gondotokat okozhatnak. Fontos az, hogy az EU versenyképes maradjon a világ többi részével szemben úgy, hogy magas a foglalkoztatás. Az Európai Bizottság ezeket a mély elemzéseket majd ez év márciusában fogja közreadni. Hadd zárjam le azzal, hogy a 2014-es európai szemeszter tehát beindult. Sok mindent tettünk Európában azért, hogy a gazdaságainkat, társadalmainkat, a közigazgatást megreformáljuk, és látjuk azt, hogy kezd fellendülni a gazdaság, de még mindig sokat kell tenni annak érdekében, hogy sikeresek legyünk, és az európai szemeszter eh, sikere majd támogatni fogja a gazdasági reformokat, amelyel valóban elérhetjük a fenntartható növekedést, illetve a munkahelyteremtést, de ez azt kell minden szereplő magának érezze ezt, a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament is fontos szerepet játszhatnak, és fontos szerepet is kell, hogy játszanak mindebben. Ezért ebben a szellemben is már várom a mai vitánkat, amely a 2014-es éves növekedési jelentésről szól. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr! Most pedig megadom a szót Andor Lászlónak. Uh, Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! A negyedik európai szemeszterre akkor kerül sor, amikor az európai gazdaság a felelőlés jeleit mutatja. Ahogy Oli Rén úr az imént említette, ez a fellendülés még mindig nagyon szerény, és nem egyenlően oszlik el az Európai Unión belül. 26,6 millió munkanélküli van, és stagnál ez a szám, de nem látható, hogy nettó munkahelyteremtés lenne jellemző. Az elmúlt öt év problémáit még nem sikerült megoldani, külön, különös gondot jelent a fiatalok munkanélkülisége, a szegénység, a szociális kirekesztettség történelmi szinteket ért el, illetve a, törté, illetve a, a szociális kiegyenlítettség is nagyon magas. A tagállamok közötti eltérések is növekednek az úgynevezett mag, illetve a periféria között az euróövezetben. Ez lelassítja a gyors GDP növekedésre való visszatérést. A bizottság évente kiad egy jelentést a szociális és foglalkoztatási folyamatokról. Ebbe szeretnék egy rövid betekintést nyújtani, és az a közös foglalkoztatási jelentésről is szeretnék beszélni. Ezt novemberben jelentette meg a bizottság. Nézzük először a foglalkoztatási rátát. Az EU-ban tavaly csökkentek ezek az arányok egy kivétellel az idősebb munkavállalók thousand rétegével. 2010 óta nem csökkent a be nem töltött munkahelyek száma, de nőtt a, a nem foglalkoztattak száma. csak az emberi tőkébe, a humán tőkébe való nagyobb beruházással lehet elérni a megfelelő célkitűzéseket. A munkahelyek elvesztése nem mindenhol ugyanolyan mértékben történt. A harmadik országból származóak, az alacsonyan képzettek a leginkább érintettek. Továbbra is szegmentált a munkaerőpiac, ez gond, nagyon lassú az áttérés a jobban védett munkahelyekre, helyekre, illetve továbbra is eltér a nők és a férfiak fizetése. Azok az emberek, akik se nem képzésben, se nem foglalkoztatásban nem vesznek részt, ezeknek a száma, illetve azoknak a száma, akik kimaradnak az iskolából, csökken, ugyan lassan nem feltétlenül esik egybe a, képzé, a képzési iránti igény, illetve a, az emberek képzése. Ez nem tesz jót a versenyképességnek. Nos, fontos, fontosnak tartom azt, hogy a, a munkahelyi szükségletekre odafigyeljünk, jobban odafigyeljünk, sokszor az, a, a tagállami adópolitika nehezíti ezt meg. A GDP növekedése egyelőre még együtt járhat a elszegényedéssel, ugyanakkor javulásra csak akkor van lehetőség, hogyha a kormányok lényeges támogatást biztosítanak ezeknek a rétegeknek. Egy új, nemrégiben megjelent tanulmány megvizsgálja ennek feltételeit, új irányokat jelent ez elemzésünkben, ezért figyelemre méltó. A tanulmány azt találta, hogy átlagban három a szegénységet kockáztató, szegénység közelében élő e, európai közül egy éven belül csak egy ember tud e, a szegénység szintje fölé emelkedni maga mögött hagyni a nehézséget, ehhez azonban munkát kell találnia, ami önmagában viszont nem elég. Sőt, a, az eseteknek csak, az, e, csak a felében jelenti a szegénységből kivezető utat a, a munkahely, a az, ha munkát talál az illető. E, ez a fizetés szintjétől is függ, e, a munka minőségétől, illetve attól, hogy egy háztartás hogyan áll össze, milyen tagokból áll. A, sajnos a munka önmagában nem biztosítja a tisztességes megélhetést. Ennek nagyon fontos következményei vannak, a jelenlegi gazdasági hilábalás szempontjából is, hiszen a munkanélküliség fokozatos csökkentése nem elég valószínűleg ahhoz, hogy az egyre nagyobb elszegényedést megakadályozzuk. Sajnos a szegénység valószínűleg növekedő probléma lesz, hogyha a magas és az alacsony fizetések közötti polarizáció tovább folytatódik, és hogyha egyre több ember arra kényszerül, hogy csak részmunkaidőt vállaljon tehát nem csak a teremtésre kell figyelnünk, hanem arra is, hogy az új állások hozzáférhetőek legyenek, tehát integráló munkaerőpiacra és tisztességes munkára van szükség. Ezért szükségünk van, szükség lesz újabb támogatásokra olyan háztartások számára is, ahol vannak foglalkoztatottak. Hagyj, húzom alá, hogy az új scoreboard eredménytábla milyen tanulságokkal járt. Ezt ugye 2014-ben vizsgáltuk először annak érdekében, hogy a gazdasági és pénzügyi unió szociális dimenzióját megerősítsük. Ez az eredménytábla, ez a scoreboard egy jobb és újabb eszköz jelent a nagy problémák jelzésére. Olyan problémákról van szó, amelyek a monetáris unió működését tudják akadályozni. Öt indikátort használunk, az általános munkanélküliségi arányt, másrészt az ifjúsági e, e, munkanélküliséget és az úgynevezett NIT rátát, ami azokra vonatkozik, akik sem nem dolgoznak, sem nem tanulnak a háztartások elköthető jövedelme a harmadik indikátor, a negyedik a szegénységet kockáztató népesség érdemes megvizsgálni, hogy az öt mutató hogy áll az eurozónában elsősorban. Nos, Dél-Európában a foglalkoztatás és szociális helyzet meglehetősen akut és mély válságban van de még a szívósabb tagállamok esetében is átgyűrőztek a hatások, csökkent az összkereset, kereslet, és a bizalomindex, bizalmi index is csökkent. Jelentős az ifjúsági munkanélküliség, és jelentős azoknak a szám, akik sem nem dolgoznak, sem nem tanulnak. Azonban Mindaz, ami az eurozónán kívül látható, az az eurozónán belül is ö, ö, megjelenik. A szegénységi aránya az perifériás államokban növekedett, az eurozóna központi régióiban stagnál. Figyelembe véve az egyéb érintettek nézeteit, azon dolgozunk a tagállamokkal együtt, hogy biztosítani tudjuk, hogy a jelenlegi gazdasági kormányzás rendszereibe e, a multilaterális e, e, monitoring és országspecifikus ajánlások alapján mindezek a tanulságok felhasználhatóak legyenek. Hogy foglaljam össze még egyszer a beazonosított, 2014-re beazonosított gazdasági társadalmi vonatkozások legfontosabb pontjait. A helyzet sok helyen romolhat, ezért a legutóbbi éves fölvéréshez hasonló tanulságokat kellett eh, levonnunk. Fontos, hogy továbbra is arra törekedjünk, hogy sok munkaerőt, sok eh, munkahelyet tudjunk teremteni. Eh, jelentősebb támogatást kell nyújtanunk a munkanélkülieknek ahhoz, hogy termelőtevékenységet tudjanak tudjanak e, folytatni. Az ifjúsági garancia csak egy példája az ilyen proaktív foglalkoztatási politikáknak. A tagállamoknak sokkal többet kell tenniük, különösen a munkaerő iránti kereslet e, fellendítésével. Ami az adó és TB hozzájárulásokat illeti, túlságosan magasak ezek a ráták az alacsony fizetési rétegekhez, rétegek esetében, és nagyon sok országban ellenállnak a kormányok annak, hogy az adóéket csökkentsék. Pedig a belső keresletet növelni az, hogyha az alacsonyabb keresetűek esetében az adó értékek csökken, adó mértékek csökkennének. E, persze minden ország más helyzetben van, de összességében az a helyzet, hogy az inflációs e, nyomások nagyon alacsonyak jelen pillanatban, legalábbis ami a fizetések hatását illeti. Tehát e, van lehetőség, különösen a viszonylag jó teljesítő országok esetében itt van mozgástér így tudjuk a munkaerőnek az alkalmazhatóságát javítani, képzéssel, támogatással, különösen olyan ágazatokban, mint a zöld gazdaság, a fehér gazdaság és a digitális gazdaság. A válság miatt a gazdaságban sokkal több figyelmet kellene szentelni a fiatalok munkaerőpiaci bevonására, a hosszú távú munkanélküliek bevonására, a nők, az idősebb munkavállalók és a bevándorló hátterű dolgozók bevonására. Amikor ilyen alacsony a növekedés aránya, akkor nagyon fontos, hogy a munkaerőpiac rugalmasságát, ellenálló képességet erősítsük. Ez azt jelenti, hogy a cégek és a dolgozók közötti társadalmi párbeszédet erősítsük, támogassuk erősítsük meg a társadalmi szolgáltatásokat, ezért javasolta a bizottság a Jureszt bevezetését, és fontos, hogy a munkerőpiac szétagoltátságát csökkentsük, miközben a munkahelyek biztonságos voltát próbáljuk erősíteni. Intézkedésekre van szükség az oktatás és a, kép és a képzés minőségének javítására is. Fontos, hogy a válságból a 20-as célhatáridőig megerősödve lábaljunk ki. Ehhez strukturális reformokra van szükség, nagyobb hatékonyságra és nagyobb eredményességre. Lehetővé kell azt, hogy a társadalmi beruházások megvalósulása ebben az irányba mutasson természetesen a szociális kohézióhoz megfelelő hozzáférés kell biztosítani a társadalombiztosítási szolgáltatásokhoz is. Végül, hölgyeim és uraim, hagy húzzam alá a bizottság azon reményét, hogy a 2014-es, 2014-es európai szemeszter eh, során a szociális partnerek eh, nagyobb mértékben eh, részt tudnak majd venni az egyeztetésekben, nem csak európai szinten, hanem tagállami szinten is a különböző politikai intézkedések végrehajtása során, amelyeknek az a célja, hogy a foglalkoztatást javítsuk és helyreállítsuk a társadalmi fejlődés korábbi ütemét. Elnök, köszönöm szépen Andor biztos úrnak a felszólását, és szeretném Filip Devakert megkérni, aki az ECON jelentéstevője az éves növekedési felmérésről, hogy röviden számoljon be. Uh, köszönöm szépen, és köszönöm a biztosoknak is a bevezetőt. Szeretném Önöket is üdvözölni az Európai Parlamentben, úgy, mint a 2014-es éves növekedési jelentés jelentéstevője. Most már szokássá vált az Európai Parlamentben, az ECON szakbizottságban, de a Szociális Ügyek szakbizottságában is, hogy kiadunk egy jelentést, amely kommentálja azt a jelentést, amit az Európai Bizottság kiad a növekedésről. Ez egy nagyobb folyamatnak a része, amelyet egyébként még szerintem egy kicsit majd még finomítani kell. Ez a folyamat a demokratikus elszámoltathatósághoz kötődik. Azt kérték tőlem, hogy röviden mutassam be azokat az elemeket, amelyekkel foglalkoztunk a szakbizottságunkban, a gazdasági szakbizottságunkban. Nos, ahogy már hallhattuk az előttem szólóktól, láthattuk azt, hogy van egyfajta nagyon sérülékeny, nagyon ingatag, lassú növekedés, fellendülés, de azért ez mégiscsak a örömet ad az optimizmusra, mert ez azt jelenti, hogy az európai szinten végrehajtott intézkedések, a six-pack, a two-pack, de más struktúrális reform is, amelyet nemzeti szint hajtottak végre, ezek most már eh, megakadályozták azt, hogy beszéljünk arról, hogy az eurozóna összedől, vagy elhagyják a tagállamok az eurozónát, és úgy gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb lépés előre, amit tettünk. Ez azt jelenti, ez nem azt jelenti, hogy minden rendben van, és minden a jó irányban halad. A jelentésemben néhány pontot kiemeltünk, amelyel foglalkoznunk kellene. Az egyik fő pont az az, hogy hogyan fogjuk majd tényleg beindítani a gazdaságot, hogyan fogjuk növelni a nemzeti és európai gazdaságaink versenyképességét. Főként a globális kontextusban, ami állandóan változik, nagyon fontos az, hogy beindítsuk a növekedést, beindítsuk a munkahelyteremtést, és biztosítsuk azt, hogy valóban növekedjék a gazdaság. Persze a munkaerők költségeiről is lehet vitázni, ez nagyon fontos pont de azt is láthatjuk, hogy a fenntartható struktúrális reformok, amelyeket végre, ha, végre kell hajtani, ezek nagyon fontosak, viszont ezt ki kell egészíteni plusz befektetésekkel, mind állami, mind pedig magánpénzből. Andor úr is említette, az nagyon fontos az oktatás, a szakképzés, és itt még sokat kell tenni annak érdekében, hogy a munkaerőpiaci kereslet nek megfeleljünk, és hogy valóban egy sima átmenetet biztosítsunk. Itt mind európai, mind pedig nemzeti szinten tennünk kell, és európai szinten azt láthatjuk, hogy a fő prioritás az az, hogy végrehajtsuk, véghez vigyük a gazdasági és monetáris uniót. Nagyon nagy lépéseket tettünk a bankunióval, az LKB szerepe is segített abban, hogy stabilizáljuk a pénzügyi szektor, de még mindig sokat kell tennünk. A bankrendszert is stabilizálni kell annak érdekében, hogy valóban beindulhasson a valós gazdaság finanszírozása. A fragmentációt is le kell küzdenünk európai szinten, végre kell eh, hajtanunk, meg kell valósítanunk a belső piacot, Gondolom, hogy ez majd ki fog tartani a következő parlament számára is. Persze azt is biztosítani kell, hogy a munkaerőpiac hatékonyabban működjön, azt Andor is elmondta, nem csak a tagállamokon belül, hanem azok között is. Tehát pozitívan kell megközelíteni a bevándorlást, a munkaerő mobilitását az Európai Unión belül. A tagállamok előtt még mindig nagy nagy kihívások vannak. Az elnök megszakítja az a beszélőt, hogy lassabban beszéljen. Különböző tagállamok vannak. A növekedést gátoló tényezők is vannak, amelyek a következő generációkra is terheket rónak, tehát ezzel is foglalkoznunk kell. Ahogy Rén biztos is elmondta már, van egyfajta növekedésbarát fiskális konszolidáció, amely nagyon fontos azért, hogy a rendszer stabil maradjon, de nagyon sok más prioritás is van, amelyet tagállami szinten kell követni. Alapvető reformra van szükség a nyugdíjpiac esetében, a nyugdíjrendszer esetében, a munkaerőpiac esetében, az adók esetében is meg kell szüntetni az adókerülést, adócsalást, de tagállami szinten is azt kell biztosítani, hogy a hosszú távú befektetést az egészségügy területén, energiahatékonyság területén, oktatás területén meg lehessen valósítani. A pénzügyi fragmentációt kell megszüntetni európai szinten, viszont azt láthatjuk, hogy nagyon nehéz a KKV-k számára a finanszírozáshoz való hozzáférés. Ez nagyon súlyos kérdés, hiszen a KKV-k képezik az európai gazdaság gerincét, és ha ők nem férnek hozzá a tőkepiachoz vagy a banki hitelekhez, akkor ezt európai, illetve nemzeti szinten is orvosolnunk kell. Végezetül erről is beszélünk a jelentésünkben, és pontosan ezért szerveztük meg talán ezt az eseményt ma, hogy mi azt szeretnénk, hogyha tagállamok is azt látnák, hogy végre kell hajtani azokat az intézkedéseket, amelyekről európai szinten döntöttek, de ezt ugyanakkor el kell látni egy demokratikus felülvizsgálattal is. A Tupacben, a Sixpack, az európai szemeszter, ezek mind nagyon új dolgok, de európai, illetve nemzeti szinten is erősíteni a teljes folyamat demokratikus elszámoltathatóságát. Az elmúlt két napban nagyon érdekes javaslatokat hallottam, és az én jelentésemben és a demokratikus elszámoltatosság nagyon fontos, főként akkor, hogyha az állampolgárokat akkor arról akarjuk meggyőzni, hogy azok a lépések, amelyeket teszünk, azok bár fájdalmasak, de ezek beindíthatják a növekedést, illetve a munkahelyteremtést. Ezek olyan elemek, amelyeket mind belevettünk a jelentésünkbe, és várom az önök kérdéseit, megjegyzéseit. Köszönöm szépen, De Becker úr, ezt a kitűnő és gyors bevezetést. Most megadom a szót Getyérez úrnak, a foglalkoztatási szakbizottság nevében. Ő is a növekedési jelentésről írt, de csak négy percet adok neki. Sí, buenas tardes. Gracias en primer... Jó estét kívánok. Éppen most tárgyalunk a jelentéshez benyújtott módosítókkal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy a foglalkoztatási szakbizottságon belül mivel foglalkozunk. Sokan arról beszélnek. Nos datos positivos para poder hablar de Nos, nem szabad tagadnunk azt, hogy valóban a kilábalás megkezdődött, azonban két hatással kell számolnak először is a társadalmi és gazdasági különbséget nőnek a tagállamok között, viszont a tagállamok belülkon belül is növekednek a különbségek a polgárok között, a helyzetek között. Eh, ahogy Ren is, úr is mondta, vannak jelei a fejlődésnek, vannak pozitív eh, adatok, eh, kereskedelmi területen, gazdasági területen, azonban fontos, hogy ne csak a saját stratégiáinkhoz legyünk hűségesek, saját politikai hátterünkhöz, pártcsaládunkhoz, stb., hanem la macroeconomía. En este contexto, hanem ebben a kontextusban bizonyos alapelvekkel koncentráljunk. Az első, amely már említése került, mind a tagállamok, mind a bizottság részéről szükség van a bizonyos elkötelezettségre. Az egyik legnagyobb aggály számunkra már a folyamat legeleje óta az a demokratikus legitimitás, E, hiszen a tagállami szuverenitás egy részét a tagállamok áthelyezték az európai e, testületekre. Ezért három alapvető gondolatot bevezettünk először is e, az intézmények közötti egyetértésben a közös döntéshozási folyamatot, másrészt a stabilitás és konferencia program keretén belül Ugye a tagállami parlamentek megvitatják az anyagokat, mielőtt az Európai Parlament elé kerül az anyag, másrészt létrehoztunk bizonyos megoldásokat arra is, hogy az ECOFIN és az európai ügyekért felelős miniszterek találkozhassanak. Látunk pozitív eredményeket, azonban fontos, hogy a, nagy az esély annak, hogy a kilábalás lassul, és lassabb lesz, mint esetleg vártuk illetve számot kell vetnünk azzal, hogy nőnek a különbségek a polgárok között, hiszen minden ötödik európai fiatal munkanélküli, akik dolgoznak, azoknak is rendkívül sérülékeny a helyzete, és hónapról hónapra jelentősebbek a problémák, és egyre nagyobb a különbségek azok között, akik sokat keresnek, és azok között, akik keresett, keveset, és gyakorlatilag az európai középosztály helyzete gyöngül. Harmadrészt egyetértünk abban, hogy nem ülhetünk a babérainkon, és nem fáradhatunk bele a reformokba. Hangsúlyozzuk, aláhúzzuk, hogy a versenyképességi stratégiánkat nem E, helyezhetjük kizárólag e, a belső leértékelés e, alapjára. Olyan módon kell kilábalnunk a válságból, amely nem követel fölösleges áldozatokat, a versenyképességünket Nyilván nézzük meg a, vers, a világ legversenyképesebb országainak a listáját és a tapasztalatait, és nézzük meg, hogy milyen társadalmi és munkaerőpiaci és egyéb modelleket követnek, mert eznek tanulsága lehet számunkra is olyan munkaerőpiaci reformokra van szükség, amelyek végrehajtása során tudatában vagyunk abban annak, hogy a jobb munkaerő, a jobb munkakörülmények jobb teljesítményhez vezetnek. Spanyolországban például ma az, hogyha valakinek van munkája, nem jelenti azt, hogy egyúttal megszabadult a szegénységtől. E, ezt a biztos úr is említette fontos a reformok szociális társadalmi következményeire is figyelnünk. Végül harmadrészt tudatában kell lenni annak, hogy azok a negatív hatások, amelyeket adott esetben a belső kereset csökkenése okozott, ez kiadhat a harmadik országok helyzetére is, ezért fontos, hogy középtávon és hosszú távon valóban fenntartható fejlődést tudjunk megvalósítani a munkaerő, munkahely teremtés, különösen a fiatalok körében rendkívül fontos, az európai alapok felhasználásával szeretnénk, hogy az ifjúsági foglalkoztatási garanciát felővizsgálnánk. fontos lenne, hogy a tagállamok nagyobb forrásokat tudjanak szánni erre a célra akár a deficit számítás módszerének átalakításával is, és fontos, hogy megerősítsük az eurasz együttműködést is a szociális jogok hordozhatóvá tételével, hiszen nagyon sok fiatal van, aki kény arra kényszerül, hogy hazáján kívül dolgozzon az Európai Unióban. Köszönöm szépen, Gutierrez úr. Nos, négy kolléga tett fel kérdést, utána a biztosok fognak válaszolni. Filip Marini következik, a francia szenátus gazdasági bizottságának elnöke. Tisztelt elnökasszony, hölgyeim és uraim! A az európai szemeszterben ugyan bevonják a tagállami parlamenteket, de szerintem ez még mindig nem elégséges, csalódott vagyok. Tavaly szó volt már erről, és akkor megbeszéltük meg, hogy az a, azok a holnapi ülések, a holnapi ülések során lesz alkalmunk arra, hogy igazán konkrét témákról beszéljünk. Ma a szokásos elvek alapján, vagy elvek mentén folyik a vita. Nos, Vilniusban eljuthattam a hat hónapos folyamat kezdetén, és szerintem ami ott történt, az mindenképpen visszalépés. Úgy terveztük, hogy Vilniusban kidolgozunk egy szabályrendszert, hogy egy munka csoportot nevezünk meg, aminek az lenne a szerepe, hogy a tagállami parlamenteknek milyen funkciója lehet, hogyan lehet a tagállami par parlamenteket bevonni egy folyamatban. De hogyan lehet ezt megoldani, hogyha nincsenek jelentéstevők, nincs titkárság, hogyha mindent úgy teszünk, mintha az Európai Unióról származó információnak föntről kéne jönnie. Ezt sokszor lehet hallani a szavazók körében, főleg olyankor, amikor közelednek a választások. Biztos urak, önök felé fordulok tehát. Kérem, mutassák meg, hogy hisznek az európai parlamentekben, a tagállami parlamentekben. Akár hiszik, akár nem, kulcs szerepük lesz, hogyha meg, szeretné megvalósítani a gazdasági és monetáris uniót. Köszönöm szépen! hadd mondjam el, hogy az a kérdés, amit ön felvetett, már téva volt az előző szakaszban, és bejelentettük, hogy a görög elnökség konzultációt nyit meg, és akkor ezt a problémát elkezdjük, és ennek a kérdésnek, a folyamatnak a lezárása az olasz elnökség idejére esik. Köszönöm. Το λόγο έχει ο κύριος Αντρέι Γκαλαζεύσκη από την Πολωνική Βουλή. Για δύο λεπτά παρακαλώ. A lengyel parlamentben úr kapja meg a szót két percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Lengyelország támogatja az erősebb gazdaságpolitikai koordinációt, illetve az európai szemesztert is. Ez azt jelenti, hogy másfajta stratégiát kell folytatni a tagállamok közfinanszírozásának zonálása érdekében. A lengyel parlament is elvégzett egy fajta értékelést ezzel kapcsolatban. Persze tudjuk azt, hogy az Európai Bizottság javaslatokat, illetve ajánlásokat fogalmaz meg, és természetesen ennek megfelelően kiigazítják az ajánlásokat, korrigálják az ajánlásaikat, annak érdekében, hogy ez jó eredményekre vezessen. Az európai szemeszter által a lengyel parlament vitái, amelyek gyakran eléggé érzelemteljesek, és a politikai számítás irányítja ezeket a vitákat, most ezek a viták is most már racionálisabbá váltak, viszont továbbra is vannak akadályok az európai szemeszter útjában, sok esetben, véleményem szerint, a gazdaságpolitika az Európai Unióban csak megkésve tud reagálni a világgazdasági változásokra. Erre mondok egy példát is. Gondoljunk például az energiaszektor fejlődésére. Gondoljunk arra, hogy mi történt az USA-ban, illetve az Európai Unióban. A tagállamok számára nem egyszerű az, hogy konszolidálják a költségvetéseiket, másrésztről pedig befektetéseket eszközöljenek állami pénzből. Nem mindig egyszerű az sem, hogy megállapodjanak közös indikátorokban, hiszen a konjunktúra ciklusok a tagállamokban nagymértékben függenek a választások időpontjától. Ez ahhoz vezet, hogy egyfajta nyomás van a politikusokon azon szempontból, hogy populista intézkedéseket hajtsanak végre. Most a spanyol parlament képviselője következik. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Elnök asszony, a spanyol parlamentben teljes mértékben meg vagyunk elégedve a kialakított prioritásokkal, egyetértünk ezekkel. Spanyolországban mindent megtettünk azért, hogy a spanyol gazdaság nem megfelelő alakulását kiavítsuk. Amikor az EU e prioritásairól beszélünk, akkor általában kedves intézkedésekről beszélünk, amelyeket mindig, mindenkinek ö, meg kell valósítani, és mindenki térítenek. Nem csak, nem az Európai Parlament, ö, nem csak az Európai Parlament és a Bizottság beszél erről, hanem ezek olyan szabályok, amelyek mindenkire vonatkoznak, minden tagállamnak ezeket meg kell valósítani hogyha a kormány magának vindikálja az érdemeket, az, sok, sok olyan kormány van, ami a pozitív hatást elérő intézkedéseket önmagának vindikálja, viszont ha negatív intézkedéseket kell megvalósítani, azokat mindig, azokra mindig úgy vélekedik, hogy azok Brüsszelből származnak. Nos, az Európai Unió nagyon oda kell, hogy figyeljen a tagállami gazdaságokra, mert hogyha valaki valamit tesz, annak kigyűrűző hatása lehet. Úgy vélem, hogy a prioritások között azon is el kell gondolkozni, hogy az intézkedések mindenkire vonatkozzanak, az összes tagállamra, és mindenki számon kell ezeket kérni. A, aki kommunitárnek nem tesz jót, hogyha két különféle mércével mérünk az Európai Unióban. Jó lenne, hogyha ez is belekerülne az európai agendába. Köszönöm. Nos, lezárjuk az első kört, mégpedig Pupakis úrral, az Európai Parlament részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Egyértelmű az, hogy mindenképpen egyfajta irányításra van szükség. Az is egyértelmű, hogy nagy problémák vannak a gazdasági helyzetünkkel. Nagy az egyenlőtlenség nem csak a tagállamok, az állampolgárok között is, szinte 50%-nál is magasabb nálunk a fiatalok munkanélkülisége, óriási a szegénység nálunk de a kiadásokat csak tovább csökkentik. Nagyok az adók, Görögországban a nagyobb a személyadó is. Felaprózódott a munkaerőpiac, és ez számos problémát jelent a valós gazdaság számára is. A dolgozó állampolgárokat semmi sem védi meg a szegénysége elől. A makrogazdasági politikák nem lehetnek sikeresek, hogyha itt nincsenek szociális aspektusok. Sokkal fontosabb az is, hogy legyen egy erős szociális paktum Európában. Az európai szociális modellnek megfelelően kell ezeket létrehozni, azok a következtetések, amelyeket levontnak a növekedési jelentésből. Ezzel kapcsolatban a következőt mondanám el. Mindig a gazdasági és szociális eh, aspektusokról beszélnek, különösképpen gondolni kell azokra az országokra, ahol a program folyik, például Görögországra. Mert eh, itt ugyancsak arról van szó, hogy el kell érni az EU 2020-as célkötőzéseit. Oli Rén kapja meg a szót. Azt kérném, hogy a lehető legrövidebben válaszoljanak a kérdésekre. Három percet adok. Kiitoksia, puheenjohtaja. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok időm nincs arra, hogy a sok kérdést megválaszoljam a foglalkoztatási politika, illetve a jóléti kérdések körében. Nyilván nagyon fontos kérdések ezek Európa jövője szempontjából, és különösen az európai fiatalok szempontjából. Kadasevski úr rámutatott arra, hogy a bizottság nyitott fülekkel hallgat partnereire, a vitára és a kritikára. De Bakker úr pedig úgy gondolom, hogy nagyon pontosan rámutatott arra, hogy melyek is a kulcsfontosságú kérdések Európa növekedése és jövőjének megerősítése szempontjából az európai jóléti modell kapcsán jelentésekről számolt be amelyek hangsúlyozták, hogy reformra van szükség a munkerőpiacon, és hogy mennyire fontos a mobilitás ebben az összefüggésben. Sajnálatát fejezte ki, hogy e pillanatban különbségek vannak a munkerőpiacaink között Európán belül, és ezzel teljes mértékben egyetértek. Nagy kihívásokat eh, jelent ez és ezeket szem előtt kell tartanunk, hiszen a növekedés akadályait előbb-utóbb le kell közdenünk. Különösen fontos, hogy a banki ágazatot újjáépítsük, és olyan banki ágazatunk legyen, vagy olyan bankszektorunk legyen, amely masszív, egészséges alapokon tevékenykedik, és ismét a valós, valós reálgazdaságnak, tehát a reálgazdaságot tudják finanszírozni. Marini úr eljárásokról beszélt, és arról, hogy mennyire fontos az együttműködés az Európai Parlament és a tagállami parlamentek között. Szeretném ezt kiegészíteni azzal, hogy valóban az Európai Parlamentnek jobb, jogában áll, hogy a biztosokat felszólítsa arra, hogy számoljanak be, számoljanak el a parlament által felvetett kérdésekben, és ki is kell dolgozniuk a saját vizsgálati módszereiket, eljárásaikat, hogy feltámazásokkal élni tudjanak. Ezen kívül fontos hogy az ajánlásokra is figyelmet fordítsunk, például a költségvetési miniszterek, pénzügyminiszterek eh, növekedési és előrehaladási jelentéseiben komoly vitát kell lefolytatni az a kapcsolatban, hogy a tanácsi ajánlások mennyire megvalósíthatóak. Mert eh, valóban fontos számunkra, hogy áttekintsük gazdaságpolitikánk céljait, és beazonosítsuk, milyen reformokra van szükség, hogyha szeretnénk ezeket megvalósítani. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Kire Andor, és για τρία Trielef επίσης. Most pedig megadom a szót ugyancsak három percre Andor biztos úrnak. Uh, köszönöm szépen. Képviselők, néhány ügyre szeretnék csak koncentrálni először is, hangsúlyozni szeretném, hogy mennyire fontos együttműködésünk a tagállami parlamentekkel volt lehetőségem meglátogatni jó néhány tagállami parlamentet Finnországtól Portugálián keresztül, Görögországon és Hollandián keresztül. Jövő héten a Deutsche Bundestagot fogom meglátogatni, illetve a francia nemzetgyűlést. És ezek a tárgyalások valóban kihatnak az országonként értékelési folyamatainkra. Ez a párbeszéd nagyon fontos véleményünk szerint. Remélem, hogy amikor az országokra vonatkozó ajánlásokat értékeljük, és amikor megnézzük, hogy a következő ciklus hogy is fog kinézni, akkor önök is látni fogják, hogy igyekszünk elemzésünket az egyes országokra szabni, E, helyben szerzett tapasztalatok alapján. Példaként említhetném az ifjúsági garanciát, amelyet Gutyeres úr is említett. Ez valóban nagyon fontos eszköz, azon alapul, hogy mekkora az ifjúsági munkanélküliség aránya az adott országban, és mire van ott szükség, illetve tapaszt, a korábbi ország tapasztalatokra is támaszkodik a program, oly módon, hogy az EU pénzügyi eszközeit, és különösen az Európai Szociális Alap eszközeit használ fel a helyi e, igényeknek megfelelően. Ezt e, mondhatom el a legutóbbi ciklusról, és e, idén a későbbiekben értékelni fogjuk majd az ifjúsági garancia végrehajtási tervét, amelyet csak nem valamennyi tagállam elkészített már azon tagállamok közül, amelyeknek jogosultságuk van ennek az eszköznek a felhasználására. Vannak olyan országok is, ahol viszonylag nagy a romai populáció, népesség, őket is meglátogattuk, illetve számukra is ország specifikus ajánlásokat készítettünk tavaly. Fontos, hogy itt komoly politikai támogatás és bátorítás álljon az integrációs programok mögött, amelyek ugyancsak támogathatóak az Európai Unió finanszírozási forrásaiból ideértve akár a regionális fejlesztési alapot is. Ezek a programok meggyőződésem szerint eh, fontos szerepet fognak játszani abban, hogy eh, a munkanélküliségi elleni küzdelmet és a szegénység elleni küzdelmet fel tudjuk venni. Köszönöm szépen. Nos, akkor ismételten kérdések következnek. A holland képviselő következik. Két percet kap. Dear Chair, um... Tisztelt elnök úr, úgy szólok önhöz, mint a holland képviselőház jelentéstevője. Mi szeretnénk, holland képviselők, kihasználni ezt a konferenciát arra, hogy a tagállamok legjobb gyakorlatát lehessen kicserélni, és nem pedig inkább az eljárásokról kellene beszélni az európai szemeszter kapcsán. Hollandiának azt az ajánlást adták, hogy reformálja meg a nyugdíjait. Nálunk hagyományosan megtakarítások voltak magányugdíj célra, tehát fenntartatóak voltak a nyugdíjak most, azonban megpróbáljuk összekötni a nyugdíjkorhatárt a várható élettartammal, lépésről lépésre, 65 évtől kezdve mindig három hónappal hosszabbítjuk meg a munkában töltött időt, tehát így az emberek is továbbfizetetnek nyugdíjhozzájárulást. Ugyanakkor gondunk van azzal, hogy szembenézzünk a generációk közötti szolidaritással, hogy a fiatalok is építsenek ki maguknak nyugdíjat, maguknak ne csak a most élő időseknek. Arra kérném Andor biztos, illetve azt kérdezném biztos úrtól, hogy neki mi a nézete az idősödő népesség, illetve a fiatalok kapcsán. Ugyanakkor, úgy, mint az Európai Szemeszter jelentés készítője, azt kérném minden tagállami képviselőtől, hogy használjuk ki ezt a konferenciát arra, hogy beszéljünk egymással, hogy tanuljunk egymástól, lássuk, hogy milyen gondjaink vannak, milyen megoldásaink vannak az Európai Szemeszter kapcsán. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy ez a előre jelzett út nem megfelelő, hiszen a 2012-es statisztikai előrejelzés nagyon rossz volt. A reál gazdaságban nem, meg, nem megfelelő a növekedés. Szerintem erre jobban oda kell figyelni. Nézzük meg a kereslet a kínálat kérését. A a fiskális reform, a tax, az adó elkerülés elleni harc és az adócsalás elleni harc is nagyon fontos. Oda kell figyelni arra is, hogy a deficitet csökkentsük, az adóságot csökkentsük, illetve a jóléti államot kell tudni finanszírozni, hogy ez fenntartható legyen. Ez az év nagyon fontos ebben a, ebben a kérdésben. Sok európai irányelvet meg kell újítani, meg kell reformálni. Obama úr fatka elképzelését sem szabad figyelmen kívül hagyni, illetve az OECD irányát. Szerintem az Európai Unióban nagyon lassúak vagyunk, nem vagyunk elég proaktívak. Egy, példával, egy példát mondanék, például a fiskalitásról szóló irányelv megszületése nagyon lassú volt, például a, a pénzmosással kapcsolatos problémákat is nagyon lassan tudjuk csak megoldani, a digitális piacra vonatkozó irányelv is nagyon lassan születik meg. Fontosnak tartom, hogy az európai társadalomban ezt a kérdést megoldjuk. Nézzük a kínálat kérdését. A bankoktól nem érkezik, a, a, a bankoktól nem érkezik meg a pénz a vállalatokig, a reálgazdaságig. Ez azért van, mert a monáris, monetáris szakpolitika nem megfelelően van kialakítva, nincsen semmilyen, semmilyen ösztönző erő, semmilyen stimuláló erő annak érdekében, hogy ez működjön. Tehát a bankokból muszáj, hogy eljusson a reálgazdaságba a pénz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Daniel Roy következik a francia nemzetgyűlésből. Köszönöm szépen, elnök úr, szeretnék köszönetet mondani Andor biztos úrnak, illetve a jelentéstevőknek. Úgy gondolom, hogy az európai rendszerben a szociális dimenziónak mindenhol meg kell jelenie, nem csak az éves gazdasági felmérésben a francia nemzetgyűlés mindig is kimondta a véleményét, nem mindig kaptuk meg azonban az erre adott választ a bizottságtól. Jó lenne, hogyha egy eredménytáblát is létrehoznánk ebben a kérdésben. Nem csak a gazdaságpolitikára kell ezt az, e- ezt az eredménytáblát alkalmazni, hanem szociális kérdésekre is, és jó lenne, hogyha a tagállamoknak nagyobb beleszólása lenne a foglalkoztatási politika alakításába. Az élethosszú tartó tanulás, a szegénység elleni harc, a megfelelő munkakörülmények mind ide tartoznak. Németországban, Görögországban mindenhol nő a szegények száma. A, foglalkoztatás politikát is komolyabban kell elemezni, hogy miért olyan magas a munkanélküliség ráta, pontos jelzőszámokra van szükség, pontos indikátorokra. A Gutierrez jelentés a gyermekek szegénységi jelzőszámairól is szól. Fontosnak tartom, hogy, a, hogy megfelelő munkakörülmények alakul, alakuljanak ki. Mi a francia nemzetgyűlésben ezt a megközelítést támogatjuk, a bizottságnak itt eredményeket kell elérni, és kötelezővé kell tenni a szociális indikátorokat a 2014-es szemeszter legfőbb prioritásra, a növekedés, ahogy azt a bizottság javasolta, de a munkahelyteremtés is. Sosem volt még ilyen magas a munkanélküliségi ráta, minden ötödik ember az EU-ban minden ötödik fiatal az Európai Unióban munkanélküli, az állam háztartás és áramháztartást is jobb formába kell hozni, az OECD ajánlásokra figyeljünk oda. A bizottságnak tisztában kell lenni azzal, hogy mi a helyzet. Köszönöm. Nana Maletic következik a Európai Parlament képviselője. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek. Horvátország, és ugyan a Horvátországról beszélek, de ez a probléma nem jellem, csak ránk jellemző. Horvátország hamarosan a túlzott deficit eljárás alá fog kerülni, és ennek kapcsán ugye arra törekszünk, hogy valahogy fölvegyék a küzdelmet a növekvő munkanélküliségével szemben többek közt. Modernizációra van szükségünk, barát környezetet kell létrehoznunk, rugalmas munkaerőpiacot, és mindezek a kigazítások pénzbe kerülnek. A fiskális konszolidáció intézkedései azonban együtt járnak a beruházások vissza lecsökkentésével. Mit lehet tenni? annak érdekében, hogy a fiskális konszolidáció és az európai szemeszter megvalósuljon, ugyanakkor az elemzés azt mutatja, hogy a további bércsökkentés bizony az agyelszíváshoz vezetne, illetve az adminisztratív képességek csökkenéséhez, valamint a versenyképesség csökkenéséhez, miközben a versenyképességet valójában növelni kéne. Az elemzés azt is mutatja, hogy az alacsonyabb nyugdíjak és szociális juttatások jelentős mértékben növelnék a szegénység mértéket, amely már most is 32,7%-ot ér ér el. Az adóteher növelése teljes mértékben leállítaná a gazdasági tevékenységet. Figyelembe kéne venni a következő megoldást. Azok a tagállamok, amelyek olyan fejlettségi szinten vannak, amely alatta van a GDP 75%-os szintjének, és amelyek vonatkozásában túlzott deficit eljárás van. Fontos lenne, hogy ez deficit E, számításból kihagyhassák az összes olyan pénzt, amely fejlesztési projektre megy, és amelyeket az Európai Uniós alapokból finanszíroznak. Ennek legalább az első két évben így kellene lennie, mert ezeknek a beruházásokra szükség van a növekedés beindítására, és a fejlesztés és a növe, e, e, növekedés ilyen módon kellene, hogy kezeljük. Köszönöm. Elnök úr, nagyon köszönöm olli rehnnek és Andor biztos úrnak is a beszámolóját. Itt a holland képviselő asszonyra szeretnék visszahivatkozni. A magyar parlament a tavalyi évben 386 képviselőből 7 tartózkodással fogadta el az ország nemzeti fenntartó fejlődésének a stratégiáját. Magyarország az elmúlt időszakban rengeteg olyan átalakítást hajtott végre, ami pénzbe kerül ugyan, de ma már érezhető az, hogy Magyarországon minden mutató területén javultak a mérőszámok, és az ország egyre stabilabbá válik az elmúlt időszakhoz képest. Itt szeretném külön kihangsúlyozni eh, a Nemzeti Fentartó Fejlődés stratégiáját, amelyben minden területet tulajdonképpen 2025-ig megpróbál úgy átalakítani és olyan rendszereket kialakítani, amelyel az ország stabilabbá tud válni. A másik oldalon pedig, ha megnézzük azokat a lépéseket, amelyeket Magyarország hajtott végre az elmúlt időszakban, itt akár nyugodtan mondhatom a pedagógus béremelést, a ö, egészségügyi béremeléseket, vagy adott esetben a minimál bérnek a 25%-os megemelését, valamint ezzel arányosan ugye Magyarországon csökkent a munkanélküliség, emelkedett a foglalkoztatottaknak a száma, és számos olyan területen például az oktatási rendszer teljes átalakítása, itt a szakképzés felsőfokú oktatásnak az átalakításával valóban egy piacorientált szegmenset fog kialakítani. De ez idő kell. Idő kell az Európai Parlamentnek is, idő kell a különböző nemzeti kormányoknak is, ott, ahol radikális átalakításokat hajtottak végre, és teljesen logikus, hogy egy bizonyos fázis késéssel tudnak csak megjönni az eredmények, de hogyha ez az ered, ezek az eredmények már látszanak, akkor sokkal erőteljesebben kell e, odaállni magának az Európai Uniónak és a az eredmények további erősítéséhez. Én szeretném még egyszer külön kihangsúlyozni, hogy e, Magyarország ebből a szempontból helyes utat választott, teljesen logikus, hogy az eredményeknek a e, hosszú távú garanciáinak az alapjai tulajdonképpen leletek rakva, és ezekből adódóan, és ebből adódóan ugye egy stabil időszak fog bekövetkezni. A következő időszaknak az uniós forrásainak a felhasználása. Ugye itt a e, kkv k támogatása munkahelyteremtés kérdése kutatásfejlesztés kérdése tehát ezekre kell elsődlegesen a tagországoknak is a hangsúlyt fektetni hisz hogyha egy középosztály megerőstésével ezeket a célokat el tudjuk érni akkor a szegénységi küszöb is tulajdonképpen egyre kisebbé fog válni. Pablo Szálba következik. Köszönöm szépen, elnök úr! jelentéstevőként kérek szót. Én vagyok az ennék jelentéstevője a Népártnak az Annual Growth Survey témájában. Debaker úrral teljes mértékben egyetértek. Nagyon fontosnak tartom az, hogy a kkv hitelhez jussanak, csak így lehet a válságból való kilábalást megalapozni teljes mértékben támogatom ezt a fajta fellépést. Ami pedig Gutierrez úr felszólalását illeti a foglalkoztatási bizottságtól, szerintem senki nincs megelégedve a jelenlegi helyzettel, ez nyilvánvaló, de optimistának kell lenni, hiszen pozitív adatokhoz jutunk hozzá, láthatjuk azonban, hogy még azért sok mindent kell tenni. Egyre kevésbé tartom azt kockázatosnak, hogy azt mondjuk a, polgároknak, hogy hamarosan kilábalunk a válságból, de azért óvatosan kell fogalmazni. Örülök Gutierrez úr szavainak, említette az ifjúsági garanciát, illetve a mobilitás témáját. Azt szeretném mondani Andor úrnak, de ezt már többször is elmondtam neki, hogy örülök annak a munkának, amit végez az ifjúsági garanciával kapcsolatban, de még egyszer hadd kérjem azt, hogy az alapoknak, hogy az alapok mi hamarabb érjék el célukat. A fiatalok ezt kérik. Néhány hét múlva választások lesznek. Komoly várakozással nézünk a ifjúsági garanciát szemben a polgárokban is kiépült egyfajta várakozás, most teljesíteni kell az ígéreteinket. Köszönöm. Kérem Magdáir, já Violeta Varagalo. Köszönöm szépen. Megtalált kollega, két perc. Kérje Magdáir Varagalo. You do have the floor. Έχετε το λόγο. McIntyre. Um, Köszönöm, elnök asszony. A KKV-k helyzetére szeretnék rátérni olyan tárgy ez, amelyről elég sokat beszéltünk a foglalkoztatási szakbizottságban, amelynek tagja vagyok. Az új munkahelyek 85%-a európai szinten KKV-k által létrehozott új munkahely. Ezért konkrétan szeretném föltenni a kérdést, hogy Kis Randolph és ön mit gondolnak pontosan arról, mit is kellene tenni a KKV-k támogatására, hogy munkahelyet tudjanak teremteni. Másrészt úgy gondolom, hogy nem kellene lenéznünk, degradálnunk a részmunkaidőt, mert azt látom, hogy a nők gyakran úgy tudnak visszatérni a munkaerőpiacra, hogyha szándékosan részmunkaidőt vállalnak. Nem kell ennek alacsonyan fizetett munkakörnek lenni. Lehetnek ezek jó fizetett, magas szintű munkakörök is, de úgy gondolom, hogy van helye egyrészt a részmunkaidőnek is, másrészt az önfoglalkoztatásnak is. Ez nagyon érdekes témakör, főleg amikor a fiatalok munkanélküliségéről beszélünk. Nagyon keveset beszélünk arra, hogy a fiatalokat hogy lehetne bátorítani, hogy vállalkozóvá váljanak. Európában itt van az Erasmus program a fiatal vállalkozók számára, de azért elgondolkodom, hogy mit lehetne még tenni ennek érdekében, hogy a fiatalok eh, vállalkozóvá eh, váljanak. Holmeier asszony következik. Kedves kollégák, a következő a kérdésem az európai szemeszterrel kapcsolatban. Nagyon jól elolvastam a jelentéseket, és egy egyértelmű ellentmondásra bukkantam. Először az Európai Bizottság állandóan új oktatás szakképzést kér, másrésztről, amikor vállalatok létrehozásáról van szó, akkor ezt szakképzés nélkül kell létrejönnie, mert ez nem felelne meg a belső piac akadályának. Hogyha megnézzük a vállalkozókat, akkor azt láthatjuk, hogy akik szakképzettséget követelnek meg, azok sokkal hosszabb ideig fennmaradnak. A többiek csak egy-két évig tudnak fennmaradni. Vannak olyan vállalatok, amelyek semmilyen fajta felelősséget nem vállalnak a fiatalokkal szemben. Úgy gondolom, hogy mindenképpen stabil, hosszú távú munkahelyeket kell teremteni az Európai Unióban, és nem pedig rövidtávú, egyszemélyes vállalkozásokat kell létrehozni, amelyek egy idő után is eltűnnek. Tehát arra kell felhasználni a pénzügyi eszközöket, hogy a szakképzettséget támogassuk, illetve a szakképzett vállalatokat, vállalkozásokat támogassuk. Az európai szemeszter során ez nagyon is feltűnt nekem, mert ez az ellentmondás több jelentésben is előfordul ez. Németországban mesterlevélnek hívják ezt a szakképzettséget, más helyen is létezik. Ez ar- viszont azért dicsérik a dél-európai országokat, mert ez nem létezik pedig azok a vállalkozások, ahol nincs meg ez a szakképzettség, azok egy-két évig tudnak fennmaradni, és azért kell a célnak az lenni, hogy legyen 3%-os a fiatalok munkadósége, és egy hosszú túlélési e, ideje legyen a vállalkozásoknak, és lehet, hogy az Európai Bizottság egyeztethetne ennek tekintetében a különböző főigazgatóságok között, mert ezek a különbségek eléggé szemetűnőek. Köszönöm szépen, Holmeyer asszony! Mielőtt Rén és Andor biztosoknak adnám meg a szót, hogy válaszoljanak, én magam is szeretnék egy kérdést föltenni mindkettőjüknek. Erén úr a mai vitában, a tegnapi vitában a kiigazítási programokkal kapcsolatban, vagy a programok végrehajtásával kapcsolatban, vagy az európai szemeszter végrehajtásával kapcsolatban van egy kulcs szó, ami vissza-visszatér. Ez pedig az, hogy ki érzi magáénak ezt, ki a dolog felelőse, ki a gazdája. Ezt nem lehet rákényszeríteni senkire, ezt, ezt el, kell, érni, e, e, ezt el kell érni, ezt a, az állapotot. Ezzel rá is térünk az elszámoltatott elszámolthatósága. Hogyha bizonyos országokat kizárunk a folyamatokból, akkor nem vagyunk átláthatóak. Hogyha többféle tagállam kategóriát hozunk létre, akkor az azt jelenti, hogy van, aki részt vetnek a folyamatokban, mások nem. Ön azt említette, hogy a kettes csomag kapcsolatban hozták meg ezt a döntést, de én úgy vérem, hogy ha lehet javítani, akkor át kell gondolni, hogy a múltban helyes döntéseket hoztunk. -e. Ez az első kérdésem. A második pedig az, hogy tavaly decemberben az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást az adócsalással és az adóelkerüléssel kapcsolatban mérhető célkitűzéseket szeretnék. Kérdez, azt a kérdést tettük fel a bizottságtól, hogy ezeket a mérhető célkitűzéseket bele kell -e vonni a makrogazdasági eredménytáblába. A devekerjelentés kapcsolatban is egyébként fölmerül ez. Szeretném a véleményét megismerni ezzel kapcsolatban. Andor úr bizonyára tudja, hogy van egy alternatív Annual Growth Survey, éves növekedési felmérés. Ez többek között azt is elemzi, vagy többek között egy olyan becslés is olvasható, hogy legalább tíz évbe telik az, hogy Európa visszatérjen a 2007-es foglalkoztatási rátához. Nyilván egyetért abban, hogy ez komoly aggodalomra ad okot, ez az értékelés. Az lenne a kérdésem, hogy egyetérte ezzel az elemzéssel, és kérdezem, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy ez a trend megforduljon, Ez nyilván nem tesz jót az európai projekt konzekvens voltának. Rén úr, a lelnök úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Bodimata eh, asszony, képviselők. Szeretnék köszönetet eh, mondani a kérdéseikért, és a nyugdíjjal kapcsolatos kérdéssel szeretném kezdeni. A holland képviselő feltette a kérdést a nyugdíjreformok fenntarthatóságával kapcsolatban. És eh, arról is kérdezte, hogy ez mennyire fontos, a gazdaság szempontjából is. Szerintem a fenntartható rendszer nagyon fontosak a gazdaság szempontjából. A demográfiai fejlődés óriási kihívás a legtöbb európai tagállamban. Elmondhatom önnek, hogy amikor megvizsgáltuk azt, hogy az Európai Unió hány tagállamában döntöttek a nyugdíjreformokról, akkor akkor ezt még a 27 tagállam esetében vizsgáltuk meg, Horvátország még nem volt tag, és azt láttuk, hogy volt egyfajta reformhullám Európában, és ez nagyon fontos a fenntartható gazdasági fejlődés szempontjából Európában. ami Garcia képviselő kérdését illeti, hogyan lehetne a keresletet stimulálni. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ahogy már elhangzott, a megfelelő adóreform is nagyon fontos lehet ebből a szempontból. A francia nemzetgyűlésből érkezett képviselő Ön arról kérdezett, és most megismétlem azt, amit korábban mondtam, a, a józan, illetve az igazságos adóztatásról. A, ez, ez, ez a modell, ez működőképes lehetne. Persze, ez nem azt jelenti, hogy a következő generációkra helyezzük a terheket, ez nem lenne igazából fenntartható. Aussi, faire référence euh, sur euh, ma participation au... Oroa asszony említette, hogy a francia nemzetgyűlés hogyan jár el. Lehet, hogy nem jól értettem, de lehet, hogy két párhuzamos valóságban élünk, de Emlékszem arra, hogy az ajánlások után részt vettem a francia köztársaság a nemzetgyűlés, illetve a szenátus külügyi, külügyi bizottságának ülésén, ez egy együttes ülés volt, Elizabeth Gigu volt a beszélgető partnerem, de szívesen visszatérek. Például a következő bizottsági és tanácsi ajánlások megtárgyalása alkalmával. Ne feledjük, hogy fontos gazdasági reformok vannak folyamatban jelenleg Franciaországban. Tehát ha lehet, akkor szívesen, szívesen részt veszek a Francia Nemzetgyűlés szakbizottságának ülésén, ha meghívnak már Mr. Zalpa mit uh, Zalpa úr arról beszélt, hogy a 2014-es éves ö, gazdasági felmérés mennyire fontos, illetve hogy meglegyen a cash flow a KKV-knál. Hát ezzel teljesen egyetértek, Szalba úr. fogjunk össze, érjük el, hogy a KKV-k hitelhez jussanak. Ez főleg Dél-Európában fontos, de valójában egész Európában össze kell fognunk az Európai Beruházási Bankkal, a tagállamokkal, és remélem, hogy az EKB saját független ötései alapján is dönt majd erről a monetáris szakpolitika megfelelő alkalmazásában is segíthetnek, illetve hogy visszatérjen a hitel a gazdaságba. Ez azért fontos, mert a hitel növekedés nélküli gazdasági, reálgazdasági növekedés nem ismert, úgyhogy ezért kell odafigyelni a növekedésnek erre a, erre a részére is. McIntyre asszony a KKV-król beszélt, megkérdezte, hogy az Annual Growth Survey-nek még a prioritásai rövén összefoglalva a vállalkozások számára meg kell teremteni a növekedés lehetőségét, csökkenteni a administratív terheket, a vállalkozók potenciáját meg kell növelni, illetve ezeket meg kell tudni valósítani, a munkaerő megfelelő képzése is fontos, ezzel ugye Andor úr foglalkozik. Az innovációk megfelelő alkalmazása és támogatása az EU-ban, illetve a KKV finanszírozás. Mindez nagyon fontos, illetve az is, amiről Holmeyer asszony beszélt a KKV-k számára nagyon fontos megteremteni a növekedési potenciált. Sajnos Európában a vállalkozások növekedésében van egy handicapünk. Sok vállalkozás születik, de a következő mennyiségi ugrás már nehezebb. Az USA-ban a finanszírozáshoz való hozzájutás és a fragmentált belső piac, például a digitális piacon, ez, ez, ez a két probléma, ez nehezebbé teszi itt Európában ezt a kérdést. Digitális szolgáltatásoknál az e kereskedelem jegyében próbáljuk ezt megtenni, tehát nem csak azt szeretnénk finanszírozni, hogy szülessenek, létrejöjjenek kisvállalkozások, KKV-k, hanem a növekedésüket is szeretnénk támogatni, hogy olyan vállalkozások alakuljanak ki, mint a Google vagy a Twitter az USA-ban. Ugye ez megvolt, és szeretnénk, hogy Európában is fellendülne ez a trend. Podimata asszony arról beszélt, hogy ki a felelős ezeknek a folyamatoknak, eh, ki a gazdája ezeknek, illetve beszélt a programban résztvevő országokról, tudomásul vettem a megjegyzését. Szívesen elgondolkodom azon, hogy a normális gazdasági, gazdaságpolitikai koordinációt hogyan lehet kombinálni, összeegyeztetni a mentő programban résztvevő országokkal. Tehát fontos az, hogy mindenki magáénak érezze a feladatokat. Az új gazdasági kormányzás nem, nem szankciókról szól csupán, hanem arról, hogy milyen partneri kapcsolat alakulhat ki a bizottság és a szóban forgó tagállamok között. Én a tagállami kormányokkal és parlamentekkel is együttműködök, így lehet a fenntartható, gazda, fenntartható növekedés alapjait megteremteni, illetve a munkahelyteremtés alapjait megteremteni. Tisztelt képviselők, köszönöm ezt a mérható vitát, és szívesen együtt működök önökkel a jövőben is. Köszönöm szépen, Alának úr. Biztos, Andor biztos úrnak adom meg a szót. Uh, Köszönöm szépen, hogy kezdjem az ön kérdésével. Az úgynevezett alternatív éves növekedési felmérés kapcsolatban. Ugye Olirén alelnök úr volt az, aki részt vett ennek a dokumentumnak a vitájában, de hagyd mondjam el, hogy eh, nekem melyek a megjegyzéseim, érzéseim ezzel kapcsolatban. A válság idején, amikor a kilábalás dinamikája elég bonyolult és nehéz dolog, eh, legalábbis ezt nehéz megjósolni, előrevetíteni, előrejelezni, ilyenkor nehéz, hogy a hosszú, meg, megítélni, hogy a hosszú távú célok hogy függenek össze pontosan a társadalmi-szociális eh, vonatkozásokkal, ugye különösen ez volt a helyzet 2010-ben, és akkor felmerült, hogy bizonyos indikátorok rossz irányba mutatnak. Egyre több, elég sok országban nő a szegénység mértéke például. Az elmúlt két évben a megközelítésünk ezért eh, az volt, hogy új eszközöket találjunk, ahelyett, hogy az ambícióinkról lemondanánk. Ha látjuk, hogy a program, amelyet eh, a 20 20-as stratégia zászlós hajó jellegű programjaiban lefektettünk, az, az nem kívánt mellékhatásokkal jár, akkor meg kell, követ, meg kell keresnünk, hogy milyen új eszközöket tudunk használni annak biztosítására, hogy visszatérhetünk a megfelelő csapásra, a megfelelő irányra. A következő időszakban az Európai Bizottság további felméréseket fog végezni ez a kapcsolatban, hogy milyen előrehaladásra kerül sor, mind az egyes intézkedések, mind a helyszíni változások tekintetében és egy év múlva az új bizottságnak lesz majd lehetősége arra, hogy gyakorlatiasabb eh, következtetéseket vonjon le egy fél éves felülvizsgálat keretein belül. De úgy gondolom, hogy eh, sok eh, eszköz esetében változtatásokra lesz szükség. Szálva úr említette az évseki garanciát, itt valóban változtatnunk kell. Fontos, hogy a pénze lehető leghamarabb bejusson a célszemélyekhez, a célzott programokba hiszen ez nagy hatású eszköz, de csak akkor odaér a pénz, ahova kell. Az ifjúsági foglalkoztatási eszköz, 6 milliárdos eszköz, amely a szociális alapot egészíti ki. A legtöbb országban, azonban hagyj említsem meg ezt is, még mindig vannak az éppen most lezáruló pénzügyi időszakból Eh, erre a célra szánt összegek rendelkezésre állnak. Most vitattuk ezt meg tegnap a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság keretein belül, és hát ez is segít elvben. Eh, eh, jó néhány projekt támogatható ebből, amelyek az ifjúsági foglalkoztatást segítik. Nos, erőfeszítéseinket egy szélesebb akaratba kell beágyazni, amelynek célja, hogy fenntartható vállalkozási és ipari kultúrát hozzunk létre Európában. Az elmúlt időszakban ezért találkoztam Tajani Alagura új iparpolitikai irányvonalak kidolgozása érdekében. Ez még nem zárult le, további párbeszéd jön. Fontos, hogy legyen egy emberi tőke, amely az EU eh, iparpolitikai kezdeményezéseit eh, támogatni tudja hiszen ez a foglalkoztatás a munkahelyteremtésre is jelentős hatással lehet. Fontos a vállalkozások eh, bátorítása, a vállalkozás támogatása, a mikrofinanszírozási létesít eszközzel ezt céloztuk, az új pénzügyi időszakban pedig egy foglalkoztatási és szociális innovációs program keretén belül is kellő pénzt szánunk arra, hogy a mikrovállalkozásokat támogatni tudjuk Európa szerte, és számos olyan programot tudunk indítani, amelyek az ilyen tevékenységeket felpörgetik, és amelyek támogatni tudják többek között a nők a vállalkozói tevékenységét is. Például Olaszországban és egyéb déli országokban. Nagyon hálás vagyok azért a megjegyzésekért, amelyeket a francia a nemzeti parlament képviselője említett. Az EMU szociális vonatkozásával és a nemrég bevezetett eredménytábla vonatkozásában úgy gondolom, hogy ennek a rendszernek a jó működéséhez és a következő javaslatok végrehajtása tekintetében szükség lesz nyilván e, e, a finom hangulásra, ez a később időszakban megvitatható. Azt azonban látnunk kell, hogy van itt egy kiegészítő elemzés a erőménytáblával kapcsolatban, amely szélesebb e, összefüggésekben vizsgálja ezeket az indikátorokat, de nem csak ezt a vezető öt indikátort, hanem további indikátorokat is, is, is vizsgál Olirén már említette a holland nyugdíjak kérdését, ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy 2012 egy nagyon ö, ö, ö, eredményes év volt a generációk nemzedéke közötti szolidaritás szempontjából, nagyon sok program született annak tanúsítására, hogy tudunk ezen a területen ö, értelmesen működni Ugye tudjuk, hogy egyre tovább élünk, férfiak is és nők is, és a nyugdíj ö, ö, életkor összekapcsolása a várható életkorral teljesen értelmes dolog. Nem régiben elfogadtunk egy fehér könyvet a nyugdíjakkal kapcsolatban, ehhez Hollandia nagymértékben hozzájárult, jegyzem meg mellesleg. Most készítünk elő egy konferenciát, amely heteken belül Brüsszelben kerül megrendezésre, és aminek az a lényege, hogy a végrehajtás tapasztalatait összefoglaljuk, a fehér könyv ajánlásének végrehajtását említem. Itt fontos vonatkozás például a nyugdíjak kordozhatósága, illetve a nyugdíjreform végrehajtása különböző tagállamokban. Úgy gondolom, hogy a jó modellek, a jó intézkedések egy ihletet adhatnak más tagállamoknak is, amelyek egyelőre talán még lemaradóban vannak ezen a téren. Hagy válaszoljak magyarul az éges úrtól érkező kérdésre. Hadd válaszoljak magyarul tekintettel arra hogy valóban amit a képviselő úr elmondott a bizottság pozitvan értékel nagyon sok olyan változást ami elsősorban a makrogazdasági stabilitás terén mutatkozik magyarországon. azt gondolom hogy ezzel olli rehn is egyetért és ezért javasolta a bizottság azt hogy a nagyon hosszú túlzott deficit eljárás fejeződjön be a költségvetési hiány leszorítása, amelyre képviselő úr utalt, valóban tartósnak mutatkozik. Ugyanakkor az gondolom, hogy más területeken, eh, hogy mondjam, szükség van egy árnyaltabb elemzésre. Ami például a foglalkoztatás terén a javuló statisztikát illeti, ugye nem szabad elfelejteni, hogy emögött azért vannak olyan új tényezők, mint a közfoglalkoztatásnak az igen nagy aránya, illetőleg a munkaerő elvándorlás, ami az elmúlt két évben vált intenzívebbé eh, Magyarországról, és többek között ezek miatt, a tényezők miatt is szorgalmazza a bizottság azt, hogy eh, a kormányzat csökkentse a közfoglalkoztatás dominanciáját. Amikor válságidőszak van, természetesen van szerepe az államnak a közvetlen munkahelyteremtésben, de azt gondoljuk, hogy az erőforrások jobb hasznosítása véget is fontos gondolkodni arról, hogy hogyan lehet megtalálni a kivezető utakat a közfoglalkoztatásból, és, és hatékonyabb módját találni az állami források elköltésének ez vonatkozik az uniós forrásokra is az uniós forrásoknak van ebben e, e, szerepe de elsősorban a képzést támogatja e, és ha már ezt, emltettem akkor hadd mondjam azt is hogy egészen a múlt év derekáig igen súlyos hiányosságokat tapasztaltunk az uniós források felhasználásának az ütemét illetően és az elmúlt fél évben viszont egy tényleg nagyon komoly munkát végeztek el az illetékesek mind a két oldalon mind a bizottság mind a hazai oldalon annak érdekében hogy magyarország ne vesztsen forrást. ez nem jelenti azt hogy nincs hátra még nagyon sok munka amit ebben az évben kell elvégezni hiszen nagyon sok feladat áttolódott egyszerűen two thousand and fourteen re ugyanakkor mindenképpen értékelni kell azt az igen komoly munkát ami ö, tulajdonképpen az érdemi forrásvesztést egy, egy minimális szintre szorította le, egy nagyon komoly, komoly kockázatot elhárítva a múlt év második felében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy jelentéstevőnk szeretne valamit mondani, nem? Rendben. Oké. Okay. Akkor, oké. Okay. Azt hiszem, hogy lezárhatjuk, lezárhatjuk. Köszönjük Andor biztos úrnak és alelnök úrnak, Olirén alelnök úrnak, eh, eh, elnöktársamnak is köszönöm. A vitát folytatjuk, emlékeztetem önöket, a ma esti vacsora során 7 órakor az Európai Parlament elnöke eh, meghívására fogunk részt venni egy vacsorán, másik meghívunk pedig a görög parlament elnöke úgyhogy nem soká találkozunk.